Good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 10 perccel elmúlt 9 óra, tehát szerintem kezdjünk, és áttérek a svédre, tehát vegyék fel a fejhallgatóikat. Välkomna! Mindenkit üdvözlök a mai ülésen. Rengeteg dolgunk van a renden és nagyon sok szavazás is lesz. Nagyon hosszú ideig fogunk szavazni. Az első pont a napirend elfogadása, és itt van egy módosítási javaslat, és pedig Ó, úgy hallom, hogy van eh, probléma a tolmács tolmácsolás átvitelével. Tehát itt van egy módosítási javaslat, és a 16-os pontról szavazunk, eh, és ez az AFET-nek a jelentése. de nem volt lehetséges az, hogy ezeket a módosítókat megfelelő időben előterjesszék, tehát nem fogunk szavazni erről. De ehelyett megadjuk a szót az előadónak, hogy a saját módosítóit szóban bemutassa. Azt javaslom, hogy tárgyaljuk meg. A javaslatokat azonban a 16-os pontról nem fogunk szavazni, viszont az előadó előadhatja módosítási javaslatait. Akkor ezzel a javaslattal elfogadhatjuk a napi rendet? Igen, nek tűnik a válasz. Akkor akkor a kettes pontra térünk át és az a, az első megjegyzésem, hogy Mindóra Tivéti asszony új a bizottságunkban. Üdvözlöm itt a szakbizottságunkban, tehát üdvözöljük a bizottság ülésén. Kuvetti asszony Plumpson asszonyt helyettesíti. A következő ülés június 4-én lesz, ez azt jelenti, hogy jövő héten, és egy nyílt meghallgatásunk lesz, és pedig az észak-afrikai nők helyzetéről háromtól hatig tart majd a meghallgatás. Egy harmadik dolog, amit szeretnék közölni az, hogy a bizottság tagjai a politikai osztálytól kaptak egy közleményt, és ez pedig az eltűnt nőkről szól. És a DEVE 18. június 18. ülésen fogják ezt megtárgyalni, és a mi szakbizottságunk tagjait is meghívták erre az ülésre. Június 21-én, és pedig 2012-ben a bizottság egy két éves kampányt indít, melynek célja az, hogy több nő vegyen részt a kutatásban és innovációban, hogy szakítsunk a jelen sztereotípiáival, miszerint a nők nem vehetnek részt ebben a munkában ugyanolyan feltételekkel, a szakbizottságunk tagjait meghívom erre az alkalomra, tehát június 21-ére. Akkor áttérhetünk a hármas pontra, és a hármas pont az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól. A dokumentumaik között megtalálják a jegyzőkönyveket, és hogyha nincsen ez ellen semmi, akkor akkor a jegyzőkönyvet is hozzáfűzzük a dokumentumokhoz. Hogyha nincsen ki ellenvetésük, akkor ezt így elkönyvelhetjük. Akkor áttérünk az első igazi pontra a napirenden. Och det är kvinnors... Ez pedig a nők körülményei a szolgáltatási ágazatban. És Garcia Pérez asszony, a téma előadója, így átadom a szót neki, hogy vezesse fel a témát. Muchas gracias. Nagyon köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, A ma beterjesztendő jelentés lényege, hogy egyrésztről megvizsgáljuk a nők helyzetét a szolgáltatási szektorban, ami egyébként ez a foglalkoztatási szektor, ahol a legnagyobb képviselettel rendelkeznek, illetve megvizsgáljuk azokat a kérdéseket is, amelyeket itt a szakbizottságban már korábbiakban is felvetettünk, mint például a munkahelyi szegregáció, a szerződések számának növekedése, a családi élet és a munka foglalkoztatás összeegyeztetésének problémái, a bérkérdések problémája. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek nem újak, de sajnálatos módon azt látjuk, hogy a gyakorlatban egyre gyakrabban, illetve rendszeresen felmerülnek nagyon sok olyan helyen, ahol sikerült megvizsgálnunk ezt a helyzetet. Nagyon röviden szeretnék azokra a pontokra utalni, amelyek véleményem szerint a legfontosabbak a szövegben. Mint például az a tény, hogy nagyon fontos kiemelni, hogy egy nagyon komoly nemek szerinti felosztás, horizontális szegregáció valósul meg, figyelembe véve, hogy a munkahelyen rendelkező nők majdnem fele 130 foglalkozás körül, közül 10-ben összpontosul illetve az állami szektorban és a női foglalkoztatás túlsója jellemző. Itt a nők 25%-a dolgozik, a férfiaknak pedig 17%-a. Ugyanakkor viszont nagyon fontos rámutatni arra a tényre is, hogy a rugalmas munkaidőben dolgozó munkavállalók többsége nő az Európai Unión belül, illetve hogy a rugalmas munkaidő is egy olyan valóság, amely egyre általánosabbá válik, hétvégi munkavégzés, rendszertelenebb munkaidőbeosztás és megnövelt munkaidő. Ez egy olyan rugalmasság, rugalmas munkaidő, amely elsősorban a női munkavállalókat érinti. Ez, az, ez a gyakorlat annak a következménye, hogy a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos ágazatokban nőtt a foglalkoztatás, illetve számos tagállammal liberalizálták az üzletek nyitvatartási idejét. Így egyébként sokkal nehezebbé válik a családi, és a fogla- családi élet és a foglalkoztatás összeegyeztethetősége. Például a gyermekek, illetve az eltartottak ellátása elsősorban még mindig női munkának számít. Nagyon gyakran tehát a nők nagyon nehéz helyzetbe kerülnek emiatt. Azt is ki kell emelnünk, hogy a nők, és tudom, hogy ez egy olyan mondat, amit nagyon sokszor hallunk, hogy a nők már hozzászoktunk ahhoz, hogy egyeztetnünk kell, és úgy gondoljuk, hogy a férfiaknak is vállalniuk kellene ezt a nehézséget, és hogy ne mindig a női szektort terheljük az egyeztetés problémájával. Nagyon fontos, hogy a közszolgáltatások területén, például a gyermekellátásban, illetve a rászorulók ellátásában a férfiaknak is szerepet kell vállalniuk a nők egyre magasabb szintű végzettsége még nem járult hozzá ahhoz, hogy magasabb pozíciókat töltsenek be a munkaerőpiacon, sem pedig a munkakörülményeik javulásához. Hiába van tehát sokkal magasabb szintű képzettségük a férfiakhoz képest, ezzel együtt nem látjuk, hogy a nők nagyobb képviselete rendelkeznének vezető pozíciókban, vagy pedig mondjuk vállalatok igazgató tanácsában. Ezért azt gondoljuk, hogy az úgynevezett üvegplafon még mindig létezik, és nagyon fontos, hogy ezt az üvegplafont megszüntessük annak érdekében, hogy a nők is maga magas szintű képzettséggel rendelkező nők vezető pozíciót tölthessenek be. A jelentésem ezen kívül pedig megemlíti, hogy mennyire jelentős a szolgáltatási ágazatban a nők illegális foglalkoztatása, a fekető gazdaság, főként azért, mert vannak olyan területek, ahol hagyományosan nők dolgoznak, például háztartási szolgáltatások, gondozás, jellemzően kevésbé szabályozottak. Úgy gondolom, hogy ez olyan kérdés, olyan téma, amit figyelembe kell vennünk, főként mivel a válság eredményeként megnövekedett a fekete gazdaság szerepe, és lazult a munkaerőpiac szabályozottsága. kormányok kevéssé fordítanak erre a területre figyelmet, és ezért a nők helyzete a munkaerőpiac ezen területén egyre bizonytalanabbá válik. A jelentésem egyébként konkrét helyekre összpontosít, mint például a háztartási szolgáltatások területe. Ebben az értelemben úgy gondolom, hogy nagyon fontos megemlíteni, hogy a tagállamokat arra kell bíztatnunk, hogy jogszabályokat hozzanak annak érdekében, hogy a háztartási szolgáltatásokat jobban szabályozzák, sőt, mi több ellenőrzéseket is végezzenek. Tehát nézzék meg, hogy valóban teljesítik-e, betartják-e a törvényt ezeken a területeken. Ezen kívül pedig szeretnénk rámutatni, hogy a gazdasági válság a nők és férfiak közötti egyenlőség intézkedéseit aláásta. Ez úgy tűn, ezért tehát a férfiak foglalkoztatása rövidebb idő alatt állt helyre, mint a nőké, ami növeli annak esélyét, hogy az utóbbiak nem találnak más, másik állást. Szeretnénk ezen kívül a tanácsnak is felvetni azt, hogy a anyaságra vonatkozó, az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet felülvizsgálják. Az Európai Parlament egyébként javaslatot te arra irányulóan, hogy a az állapotos munkavállalók helyzetét javítsuk. Úgy gondolom, hogy ez a téma már túlságosan régóta nyitva áll, függőben van. Az Európai Parlament már nagyon komoly munkát végzett annak területén, hogy megpróbáljon az összes frakció körében egy közös álláspontot kidolgozni. Sikerült tehát egy parlamenti álláspontot kialakítani, ezért tehát a tanácsot arra kell ösztönöznünk, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezt a dosszié, ennek a dossziének a blokkolását megszüntesse. A jelentésben ezen kívül arra az aggályra is utalunk, amely a gondozási szolgáltatások, illetve olyan személyre szóló szolgáltatások esetében megvalósul, mint például a masszázs, ott nagyon gyakran szexuális szolgáltatások is kapcsolódnak a, magához a masszázshoz, illetve a háttérben nagyon gyakran embercsempész hálózatok húzódnak meg. Számtalan alkalommal szóltunk már a, az emberkereskedelemről, ezért úgy gondolom, hogy nem fordíthatunk hátat egy olyan valóságnak, amelyről amelyel kapcsolatban tudatában vagyunk annak létezésének. A kollégákat arra biztatnám, hogy a jelentés keretében vizsgálják meg ezeket a kérdéseket. Valószínűleg a kollégák segítségével, hozzájárulásával még javítható ez a szöveg, ezért arra szeretném biztatni mindannyiukat, hogy dolgozzunk együtt annak érdekében, hogy javuljon a szöveg, és hogy az Európai Parlament állást foglalhasson egy olyan valósággal kapcsolatban, ahol a, nem csak az Európai Parlament érzékenységére, fogékonyságára kell appellálni, hanem az összes intézményére. Végezetül pedig szeretném megköszönni a titkárság együttműködését a kollégáimmal, és nagyon köszönöm önöknek is a figyelmet. Köszönöm szépen. És akkor most megadom a szót a tagjainknak, Skridlevska asszony az első. Köszönöm szépen. Elnök úr. Jelentős uh, igény van a munkákra, és a nők ebben az ágazatban nagyon fontosak. Négy alapvető elem van. Az egyik az egyenlőtlenség a fizetés között, fizetések között, mint ahogy azt jól tudjuk, és az Európai Unió elve értelmében az egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár. Vannak olyan országok, amelyek nem vezették be ezt a típusú szabályozást. A valóság azonban nagyon gyakran más képet mutat. A statisztikák mindezt alá is támasztják. A nők alacsonyabb fizetést kapnak, 16,5%-kal kevesebbet a férfiakhoz képest. Például Lengyelországban a fizetések közötti különbség az egyik legmagasabb. A nőket diszkriminálják a munkaerőpiacon. És ennek a jelenségnek nagyon negatív hatásai vannak. Ami pedig a munka és a család élet összeegyeztethetőségét illeti, illetve a munka és a család összeegyeztethetőségét, infrastruktúrális problémák is felmerülnek. Fontos, hogy a gyermekek és az idősek megfelelő ellátásban részesüljenek, illetve megfelelő védelemben. A nőket eh, nagyon gyakran teljes mértékben kizárják a munkaerőpiacról, ez pedig hatással van a nyugdíjaikra nézve is, sokkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. Nagyon gyakran a nők feladata az idősek gondozása, illetve a gyermekek nevelése. és inkább azt választják, hogy kevesebbet dolgoznak azért, hogy elláthassák az időseket és a gyermekeket. Az alacsony fizetések jelentős szerepet játszanak. Természetesen rugalmas módozatokat alakíthatunk ki a munkaerőpiacon, de ennek előfeltétele az, hogy mindez önkéntes alapon legyen. Perez asszonyal nem értek teljes mértékben egyet, ami a rugalmas munkaidőt illeti. Perez asszony azt mondta, hogy a rugalmasságnak mindig csak előnyei vannak. Amennyiben ez azonban kényszerített, nem önkéntes alapú, úgy nem feltétlenül csak pozitív hatásai vannak. A harmadik eh, elem a foglalkoztatás kérdése. Gyakran a munkaszerződések hátrányosak a nőkre nézve. Mint ahogy Perez asszony ezt az imént el is mondta. Elmondta, hogy több nő kényszerül fekete munkát vállalni, mint férfi. Perez asszonynak ide igaza van, ha megnézzük az európai helyzetet. A negyedik elem pedig a foglalkoztatás csökken, csökkenése a gazdasági válság miatt. Természetesen a gazdasági válságnak óriási hatása van a nőkre nézve, illetve a munkaerőpiachoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést tekintve. Ennek pedig szintén hatása van a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségre nézve is. Sajnálatos módon, ahogy ezt a statisztikák alá is támasztják, a gazdasági válság negatív hatással van a nők foglalkoztatása. Nem szabad elfeledkezni a férfiak helyzetéről sem, hiszen az ő helyzetük is súlyosan csökken. Az elemzések azt mutatják, hogy könnyebben találnak vissza a munkaerőpiacra, mint a nők. A nők nehéz helyzetben vannak, leginkább a közférában vállalnak munkát, és a közférát is súlyos mértékben érintik a csökkentések, megszorítások. Perez asszony beszélt a nők szerepéről a szolgáltatási ágazatban, a sztereotípiákról. Fontos felvenni a kiviség elleni küzdelmet, annak érdekében, hogy a nők magasabb fizetést kaphassanak, illetve magasabb pozíciókat is betölthessenek. Nagyon gyakran beszéltünk már ezekről a problémákról, az egyenlőtlen fizetésekről, illetve arról, hogy a nők kevésbé töltenek be magas pozíciókat, illetve kevesebb arányban. Ehhez kapcsolódik a nyugdíjjogosultság, illetve a nyugdíjak mértéke is, amely sokkal alacsonyabb a nők nő körében. Ez pedig az 50 fölötti nőket érinti leginkább. A nők nehezen alkalmazkodnak a jelenlegi világban a megváltozott munkafeltételekhez, hiszen jelentős mobilitást várnak tőlük. Ez a szociális ágazatra is vonatkozik. És azt gondolom, hogy a gyermekek nevelésében kevésbé elismert a nők értékes szerepvállalása. Ha megnézzük a közszférát, akkor itt egészen világosak a foglalkoztatás feltételei ha összevetjük -e ezzel a magánszektort, akkor itt pont ellentétesek a folyamatok, és a munkafeltételek is rosszabbak. Éppen ezért nagyon fontos átláthatóságot biztosítani a magánszférában is. Köszönöm szépen Perez asszony munkáját, és gratulálni szeretnék kitűnő jelentéséhez. Köszönöm szépen, Kochmerin asszony kap Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni az előadónak jelentését. Nagyon jó alapot ad jelen vitánkhoz, hiszen számos fontos témával foglalkozott, amely összefügg a témával a nők és a szolgáltatási szektor. Úgy vélem, hogy ahogy mondta, nagyon lényeges az, hogy sok nő aggódik azok közül, akik a szolgáltatási szektorban dolgoznak, és a szolgáltatási szektorban dolgozók nagy része nő. Ennek a szektornak a jelentősége az elkövetkezendő években növekedni fog. Tehát egyre benne esnek majd ezen jelentés hatája alá. A legtöbb dologgal egyetértek, amit előadott, nagyon sok témával foglalkozott, és szeretnék néhány pontot megemlíteni, amelyeket esetleg másként látunk. Például a rugalmas munkaidő. Általánosságban a rugalmasság és a munkaidő rugalmasságának a bevezetése jobban lehetővé teszi a munka és a család összeegyeztetését, ezt a dolgot olyan tényként is elkönyvelhetjük, hogy férfiaknak is vonzó lehet, hogy ők is jobban összehangolják a munkát és a családi életet. De pillanatnyilag ez főleg a nők felelősséget. Tehát szerintem üdvözölnünk kellene a rugalmas munkaidőt, figyelnünk kell, hogy hogyan fejleszünk tovább, hogyan hozzunk létre egy megfelelő keretet, hiszen itt szerintem az előnyök sokkal erősebben jelen vannak, mint a hátrányok. Tehát rugalmasnak kell lennünk, hiszen amennyiben a gyermekeknek, az idősöknek szükség van a gondoskodásra, akkor a merev munkaidő ezt nem teszi lehetővé. Hát vannak bizonyos munkák, ágazatok, ahol még nehezebb összehangolni a munkát és a családot. Tehát a rugalmasság alapjában véve pozitív, de nem szabad, hogy visszaéljenek vele. Azt kell megakadályozni, hogy a rugalmassággal visszaéljenek. A rugalmas munkaidő nem jelenti azt, hogy a munka teher növekszik, és ez pedig eh, megint más és más menedzselés jelent, ahogy ezt láttuk az elmúlt időben. De nagyon szívesen megtárgyalom ezt a dolgot, elképzelhető, hogy eh, másfajta egyensúlyt találhatunk majd a megszövegezésben. A második megjegyzésem, ahogy helyesen említette, a munka és a család összeegyeztetése általában a nők feladata. Szerintem ez csak is akkor változhat meg, ha a jelentésünkbe bevesszük, és a vitánkba is bevesszük azt, hogy a nők meg a férfiak egyenlőek tehát, hogyha állandóan azt ismételgetjük, hogy ez a nők dolga, akkor az emberek tényleg úgy fognak gondolkodni, hogy ez a nők dolga, de ezt kell megváltoztatnunk. A legtöbben közülünk szerintem azt szeretnék, hogy ez a férfiak és a nők nemtől független feladata. Tehát megtalálni az egyensúlyt a munka és a család között. Tehát mindkét nemnek felelősséget kell vállalni. Nem úgy, hogy a férfiak úgymond segítenek a nőknek, hanem hogy ugyanazt a felelősséget vállalják. Tehát a rugalmassággal kapcsolatban a szolgáltatási ágazat növekedésével el kell érnünk azt, hogy mindkét nem számára vonzó legyen, hogy megtalálják az egyensúlyt hiszen a nők helyzete csak is akkor változik meg, hogyha a férfiak is ugyanolyan módon bevonásra kerülnek a probléma megoldásába. A tízes pont esetében említette, hogy még mindig nagyon kevés nő van a cégek vezetőségében, tehát ez csak a szolgáltatás ágazatban tevékeny cégekre vonatkozik, vagy az általánosságban igaz. Végezetül pedig szeretném megköszönni, hogy számos témát felvetett, olyan témákat is, amelyek esetleg első pillantásra nem annyira láthatóak. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Kleveti asszony kap szót. Merci, merci, monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Perez asszonynak. Egy olyan témáról van szó, amely folyamatosan foglalkoztat bennünket, mint szakbizottságot, illetve megjelenik a vitákon. Azt gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni erről a területről, hiszen még mindig vannak olyan problémák, amelyeket nem sikerült megoldani. Az a probléma, amit Perez asszony felvázolt, illetve vitára bocsátott, igen bonyolult. A munka és a család összeegyeztethetőségéről szeretnék beszélni. A 15-ös pontban azt olvasuk, hogy fontos olyan intézkedéseket megvalósítani, amely hozzásegít a munka és a család összeegyeztethetőségéhez. Ez ugyanúgy vonatkozik a nőkre, mint a férfiakra. A nők azok, akik egyrészt úgy érzik, hogy az ő feladatuk nagyobb részt vállalni a családon belüli munkából, illetve a gyermeknevelésből. Romániában, ha megkérdezzük a nőket, a nők vindikálják maguknak ezt a szerepet. Azt gondolom, hogy egy családon belül a nőknek és a férfiaknak meg kell osztaniuk ezeket a feladatokat. jelenlegi helyzet azonban ilyen. A nők több munkát vállalnak, több munka hárul rájuk, és éppen ezért nehezebb a számukra a család és a munka összeegyeztethetősége. Úgy érzem, hogy az elmúlt években azok a fiatal nők, akik eh, gyermeket vállaltak, nagyon ügyesek abban, hogy összeegyeztessék ezt a két területet. Őket azonban továbbra is támogatni és bátorítani kell, illetve konkrét eh, intézkedésekkel kell segíteni őket. A férfiak esetében pedig nagyon fontos, hogy ők is úgy érezzék, ezek a feladatok eh, rájuk is kell, hogy háruljanak. Nem szabad az egyszemélyes, illetve egyszülős családokat sem elfelejteni, a gyermekeiket egyedül nevelőket, hiszen manapság nagyon gyakoriak a vállások, és nagyon gyakran nem formális párok nevelik a gyermekeket. A családok alapítására ugyanez vonatkozik és itt is a nőket terheli nagyobb felelősség. Azt gondolom, hogy a 15-ös pont ebben a jelentésben valóban nagyon fontos, hiszen itt nem pusztán egy formális kérdésről van szó. Nem ideálként kell bemutatni a munka és a család összeegyeztethetőségét, Természetesen megvizsgáltuk ezeket az eseteket, de nagyon fontos, hogy a családok megtalálják azokat a módozatokat, amelyek a legigazságosabbak a szülők számára. Azt gondolom, hogy konkrét megoldásokra van szükség, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor 2050-ben is erről a témáról fogunk beszélni, a család és a munka összeegyeztethetőségének nehézségeiről. Az Európa Tanács közgyűlésének tagja volt a 8 éven keresztül, a román delegáció tagja, és az összeegyeztetőség az Európa Tanácsot is foglalkoztatja. Elképzelhető lenne talán egy együttműködés az Európa Tanácssal, hiszen erre már korábban is voltak példa, példák. Az Európai Parlamentben nagyon fontos, hogy konkrét megoldásokat dolgozzunk ki. Köszönöm szépen. Köszönöm. Járóka asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Perez asszony kitűnő jelentést készített, ugyanis nagyon összetett ez a munka, és pontosan mutatja, hogy, hogy a nők hozzájárulása a szolgáltatási ágazatban hogyan foszlik szét azok miatt a problémák miatt, amelyeket látunk mindannyian. A jelenlegi válsághelyzet hozzájárult ahhoz, hogy a nők kiszolgáltatott helyzete még jobban elmélyült, főként azok a nőké, akik az illegalitás határán dolgoznak a szolgáltatási ágazatban. A tanács elfogadott egy dokumentumot, amelyet a bizottság készített, és egy európai roma stratégiát dolgoztak ki, ami tulajdonképpen csak szimbolikus jelentőségű, ugyanis körülbelül 20 millió nőt érint a mély szegénység Európában, és azt láthatjuk, hogy közülük ezeknek a nőknek a 40%-a a fekete piacon dolgozik és egyszerűen a rendszer nem ismeri fel őket, nem jelennek meg a rendszerben. A 27 tagállam nemzeti stratégiájából megnézzük, hogy az országok mennyire vannak tisztában ezekkel a helyzetekben, és az önjelentésében szereplő ajánlások szerintem különösen fontosak, és azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezekhez a nőkhöz is eljutnának, ahogyan ön is mondja a jelentésében, általában kisebbségi hátterű nőkről van szó, szóval az egyik kolléga is mondta, hogy egy tagú családokból jönnek, vagy pedig nagyon sok gyermekes családos anyák szintén nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak ebben a helyzetben. A szolgáltatási ágazat tehát még jobban kiszolgáltatottá teszi őket, és az önjelentésében szereplő adatok pedig egy sokkal drasztikusabb helyzetet mutatnak e 20 millió nő körében. Ezért tehát szeretnék gratulálni önnek, és szeretnék köszönetet mondani jelentésének összetettségéért. Köszönöm szépen, és akkor most Cúberasszony kap Köszönöm. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos jelentésről van szó. Szerintem a szolgáltatási ágazatban rengetegen dolgoznak, és éppen ezért helyén való, hogy írjunk egy jelentést a helyzetükről. Hiszen a helyzetük nagyon sajátos. Úgy vélem, hogy mindenképpen számos módosítót nyújtunk majd be a frakciónk részéről, és ezekben kidomborítjuk majd a rugalmasságról alkotott elképzeléseinket, hiszen ez a legfontosabb téma, amely előjött a jelentésben. Erről rendszeresen beszélünk, amikor arról van szó, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni a munkát és a családi életet. Másrészt, hogyha figyelembe vesszük a ténylegesen létező munkaerőpiacot, akkor azt látjuk, hogy a rugalmasság nem feltétlenül áll a nők, illetve az alkalmazottak érdekében, főleg a munkáltató érdeke, a rugalmas munkavégzés. Éppen ezért szeretnénk kifejezni, hogy az érintett nők érdekeit nem szolgálja a rugalmas munkavégzés, sőt, szerintünk ellenükre van. Éppen ezért általában a nőkre sokkal nagyobb teher hárul, amikor rugalmas munkaidőben dolgoznak. Természetesen védenünk kell a nőket, természetesen figyelembe kell vennünk, hogyha a nők rugalmas munkaidőt szeretnének, hogy jobb, jó, jobban összeegyeztessék a családot és a munkát. Azonban mit látunk a valóságban? A valóságban azt látjuk, hogyha a munkaidő rugalmasságáról van szó, akkor általában ez azt jelenti, hogy az embereket különféle nem szokványos munkavégzésre kényszerítik. Tehát általában nem a munkavállaló érdekét szolgálja a rugalmasság. Általában egyetértünk azzal, amit olvasunk a jelentésben, de szerintem sokkal jobban ki kell domborítani, hogy mennyire összetett dologról van szó. Köszönöm. Akkor én is rajta vagyok a felszólulók listáján, és lenne egy kérdésem, és szerintem ez nagyon fontos téma lehet a részmunkaidő. Sok ország van, az én országom is azok közé tartozik, ahol problémás a rész munkaidő, és a rész munkaidőt pedig elég gyakran arra használják a munkáltatók, hogy elméletileg részmunkaidőben dolgoznak, azonban ehhez hozzátesznek még plusz munkát, és ez nem jelenik meg hivatalosan. Tehát ez nem igazán rugalmas, tehát hogyha valakit rákényszerítenek arra, hogy részmunkában dolgozzon, akkor ez nem szokványos. Tehát a norma szerintem legyen az, hogy teljes munkaidőben legyenek az emberek foglalkoztatva, és a részmunkaidő pedig legyen egy lehetőség, legyen opció. Tehát ne legyen olyan szerkezet, hogy részmunkaidőre kényszerítsék a munkavállalókat. És így egy nagyon sok dologtól elesnek a részmunkaidősök, tehát karrierépítéstől, és így tovább. Tehát eh, szerintem a tagállamokban ezt konkretizálni kellene. Arra van szükség, hogy eh, ezen a téren előbbre lépjünk. Tehát eh, meg kell néznünk szektorokra, ágazatokra levetítve, hogy ez hogy van. És azt látjuk, hogy azokban a terület, azokon a területeken, ahol férfiak dolgoznak, ott sokkal kevesebb a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő. Tehát nem tudom, hogy erről mit gondolsz, de szerintem ez egy fontos kérdés. Most akkor Papadopoulou asszony kap szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω έγινε μια Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes, gyümölcsöző vitát folytatunk. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, aki egy nagyon bonyolult jelentést készített. Az én országomban a nők gyakran az állami ágazatban dolgoznak, közférában, de nem mindig csak, de nem mindig itt A közszférában gyakran fél háromig kell csak dolgozniunk, de a magánszférában gyakran este fél hétig. Éppen ezért eh, inkább olyan munkákat vállalnak, amely több időt hagy számukra ahhoz, hogy a munkát és a családot jobban összeegyeztessék. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió 27 tagországában párbeszédet kezdjenek hiszen itt mi ugyanazokat a dolgokat ismételjük rendszeresen. Fontos azonban, hogy mindenből egy megfelelő harmonizációs folyamat alakuljon ki. Fontos, hogy a tagországok hozzájáruljanak ahhoz, hogy megkönnyítsék a nők helyzetét, illetve a munka és a család jobb összeegyeztethetőségét. A nők nagyon gyakran átállják a gyermeknevelést, és a különböző intézmények fenntartása nagyon drága, nagyon gyakran nem tudják ezt mindenütt megfizetni, különösen a jelenlegi gazdasági válságban. Éppen ezért a jelentésben fontos felhívni a figyelmet arra, hogy költségvetés szempontjából is meg kell jeleníteni ezeket a költségeket a tagországok költségvetésében, illetve a közösségi költségvetésben is. Nagyon fontos, hogy az idősek ápolása, a gyermekek, unokák, dédunokák elhelyezése megoldódjon, és a nőket támogassuk. Fontos, hogy ők összetudják egyeztetni a családot és a munkát. Éppen ezért a, nagyon fontos, hogy a jelentés utaljon a gender budgetingre. Létezik egy jelentős szakadék azon nők között, akik diplomások, megfelelő képzettséggel rendelkeznek, ismerik az informatikát, tudják használni a számítógépet, de a nők nagy része számára az internet nem elérhető, illetve nem tudják használni. Erre pedig tekintettel kell lenni. Nagyon fontos, hogy megfelelő informatikai képzést biztosítsunk a nők számára. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezek a készségek hozzá segítsék a nőket ahhoz, hogy jobb munkát tudjanak találni, jobban fizetett munkákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen talán Perez asszony válaszol a kérdésekre. Mi előtt átadjuk a bizottságnak a szót, vagy inkább összefoglalnád a dolgokat? Tehát most akarsz válaszolni? Jó. Tehát akkor szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjét, hogy Barbola urat, hogy szeretne hozzászólni. Merci, monsieur le président, pour... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, hiszen eh, ez a jelentés megfelelően mutatja be a nők munkakörülményeit a szolgáltatási ágazatban, illetve a problémáinkat. Egyenlőtlen a helyzet, és ezek erre a bizottság éves jelentésében is felhívta a figyelmet az Európai Bizottság egy szektoriális megközelítést fogadott el. Ez pedig felbontott a különböző tevékenységekre és ágazatra. A nőket megpróbáljuk a zöld gazdaság felé irányítani, illetve ami a stratégiai célokat illeti, Az Európai Bizottság javaslatot tett egy konzultációs folyamat elindítására a háztartásban dolgozók képzettségének növelése érdekében, hiszen ők nehéz munkát végeznek a szociális ágazatban és az egészségügyi ágazatban is, és kevés fizetést kapnak ezért. A bizottság azt javasolja, hogy a fizetésről szóló vitában a professzionális inaktivitást, illetve um, a különböző problémákat figyelembe vegyük. Nagyon fontos a munkaerőpiacon belül és a szegregáció ellen küzdeni. Az Európai Stratégia Nők és Férfiakesi Egyenlősége érdekében számos akcióra tesz uh, javaslatot mindazokban az ágazatokban, amelyeket a jelentéstevő is megnevezett. A munka és a család összeegyeztethetősége, a fizetésbeli különbségek e- elleni küzdelem nagyon szoros összefüggésben állnak egymásban, egymással. Éppen ezért az Európa 2020-as stratégiában is megjelennek ezek az, ezek az aspektusok, illetve az európai szemeszter kapcsán is az Európai Bizottság szeretné növelni a nők részvételét a munkaerőpiacon, és megfelelő fiskális intézkedésekkel kísérni mindezt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen! És akkor Perez asszony kap most végül szót. Pues, eh, en primer lugar... Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes vita volt ez, és teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy mennyire nagy szükség van nem csupán arra, hogy elgondolkozunk, elmélkedjünk azokról a kérdésekről, amelyeket felvetettünk, hanem hogy nézzük meg, mi a valós lehetősége az Európai Parlament, illetve az Európai Intézmények részéről, hogy ezen a területen előrelépjünk. Az elnök úr is azt kérdezte, hogy lennének-e lehetőségek arra munkaerőpiaci szabályokon keresztül, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Szerintem akkor már egy sokkal részletesebb, szél szélesebb körű vitába lépnénk, mint a jelenlegi témánk, illetve, mert hát azt kellene megnéznünk, hogy melyik, milyen irányba haladjon Európa. Jogszabályokat, nemzeti jogszabályokat kellene harmonizálni annak érdekében, hogy megvédjük a munkavállalók jogait. Azt nem tudom, hogy most érkezett el a pillanat arra, hogy ezen a területen tovább lépjünk. Minden esetre azt gondolom, hogy nagyon fontos elemek ezek a vitánk során. Ami pedig a rugalmasságot illeti, én tudatában voltam annak, hogy ez a kérdés, ez vitát fog szítani, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezen tovább dolgozzunk. Találnunk kell nyilvánvalóan egy jobb megfogalmazást arra bekezdésre, amely erre a kérdésre utal. Minden esetre úgy gondolom, illetve egyetértek Szuber kolléga elemzésével, ugyanis a rugalmasság, hogyha arra vonatkozik, hogy a munkavállaló segíti abban, hogy a munkát és a családi életet összeegyeztethesse, pozitív. A probléma az, hogy jelenlegi pillanatban a munkaerőpiaci szabályok ezt a rugalmasságot inkább úgy tekintik, hogy a munkaadó határozza meg azokat a feltételeket, amelyek számukra kedvezőek nem pedig a munkavállaló számára. Mondok egy példát egyébként. Nézzük például egy munkavállaló férfi helyzetét, aki össze akarja egyeztetni a munkát és a családi életet, és mondjuk heti 20 órában szeretne dolgozni rugalmasan, ugyanis szeretne többet foglalkozni a gyerekeivel. Elmegy egy vállalathoz, azt mondják, hogy jó rendben van akkor heti 20 óra, de én hétfőként fogom megmondani, hogy azt a 20 órát hogyan osztjuk el arra a hétre. Egyik nap 7 órát jössz be, a másik nap 2 órára jössz, a harmadik nap meg mondjuk 5 órára. A jövő héten pedig megint megváltoztatja ezeket a munkaidőket. Ez is rugalmasság. De teljes mértékben ellehetetleníti azt, hogy a munkavállaló a munkáját a családi életével összeegyeztesse. Ezért tehát legyünk óvatosak, nézzük meg pontosan, hogy ez a híres szó rugalmasság mennyire felel meg a munkavállalók helyzetének. Ezért azt gondolom, hogy sokkal jobb megfogalmazást kell használni ennél a bekezdésnél. De vegyük figyelembe, hogy ez a helyzet, ez egy olyan valóság, ami elterjedt az összes Európai Uniós tagállamban. Ezért gondolom, hogy nem szabad azt figyelmen kívül hagynunk. Minden esetre azt remélem, hogy a kollégák hozzájárulásával javíthatjuk majd a szöveget, természetesen rendelkezésükre állok, nagyon szívesen dolgozom együtt önökkel azon, hogy nagy mértékben bevonhassam a vita során elhangzottakat a szövegben. Nagyon köszönöm még egyszer. Eh, köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. Szeretnék arról tájékoztatni, hogy június 7-én 12 órakor zárul a módosítók leadásának határideje, a kérdésről pedig július 10-én szavazunk. És a szeptemberi plenárison foglalkozunk vele. Most akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. És most pedig egy enyhe változás kerül a napirendre a hatos ponttal az ötös előtt foglalkozunk, hogyha ez rendben van. Remélem, hogy lesz időnk az ötös pontra is a szavazás előtt. De most a hatost előre hozzuk. Címe pedig az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések és Huber asszonyt kérném meg a jelentéstevőt, hogy szóljon hozzánk. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. A proposta de, ah, de, de parecer... Tehát köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javaslat, illetve véleménytervezet, amelyet mi dolgoztunk ki, az európai alapokra vonatkozik, amely a közös stratégiai kereten belül kerül finanszírozásra. Olyan javaslat ez, amelynek az a célja, hogy kiemelje a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget. Főként a jelenlegi válsághelyzetben. Olyan gazdasági válságot élünk most meg, amely különösen mélyen érinti a nőket. Úgy gondoljuk, hogy a gazdasági válság helyzetében, a recesszió időszakában a munkajogok, gazdasági jogok, szociális jogok recessziójának időszakában különösen fontos, különösen fontos, hogy a költségvetési kiadások ne csökkenjenek. Főként, mivel egy különösen kiszolgáltatott időszakot élünk meg. Nagyon fontosnak találom, hogy ezeket a költségvetési kiadásokat megerősítsék, azokat a kiadásokat, amelyek a legkiszolgáltatottabbakra vonatkoznak, tehát a nőkre ebben az esetben. Vannak olyan alapszükségletek ugyanis, amelyeket különösen hátrányosan érint ez a jelenlegi időszak. a jogok kérdése, az esélyegyenlőség kérdése kicsit háttérbe szorulnak a válság időszakában. Ezért nagyon fontos, hogy mi ezekre újra és újra felhívjuk a figyelmet. Hogy emlékeztessünk ezekre a témákra, amelyek fontosak annak érdekében, hogy nagyobb gazdasági prosperitás valósulhasson meg. Nagyon fontos tehát, hogy ne feledkezzünk el azokban az időszakokban, amikor nem állnak jól a dolgok. Ebben a véleménytervezetben arra törekszünk, hogy kiemeljük a közös stratégiai alap prioritásait. Azt szeretnénk, ha a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségi paktum is szerepelne abban. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a nemek kérdése meg jelen legyen a nemi alapú diszkrimináció jelen legyen a ezek ugyanis nagyon és érvényesek az alapok elosztásában. Úgy gondoljuk, hogy el kell kerülni a diszkriminációt a projektek során mindazokban, amelyek különös nagy mértékben érintik a nőket, és amelyek megemlítésre kerülnek a stratégiában is. Nagy figyelmet kell fordítani például a nyomonkövetés és az ellenőrzés kérdésére a projektek esetében. Kiemeljük a, azokat a szervezeteket, szövetségeket, amelyek védik a nők jogait. Vannak olyan aspektusok, mint például az Európai Szociális Alap kezelése, amelyeket nagyon fontosnak tartunk. az élelmiszer segélyezés kérdése az európai szociális alapot nagy mértékben érinti. Azt szeretnénk, hogyha a szociális alap nagyobb költségvetési hozzájárulást kapna. És ennek a költségvetési hozzájárulásnak a növelésével javítható lesz a helyzet. Ezért tartom fontosnak, hogy a költségvetési hozzájárulás növekedjék. Ugyanis így az alap alkalmazási köreit kibővíti, de ehhez hozzá kell igazítani nyilvánvalóan a költségvetést is. Egyéb esetben az élelmiszer segélyezési program károkat szenvedhetne ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az élelmiszer segélyezést megerősítsük, ugyanis, ahogyan az adatok is mutatják, az Európai Unióban növekszik a szegénység. Ezért szükséges ez a költségvetési növelés az Európai Szociális Alap esetében. Illetve szerettem volna utalni egy nagyon érdekes adatra is, például arra, hogy az élelmiszer segélyezési szolgáltatások során illetve a nőknek és a szegényeknek nyújtandó szolgáltatások esetében elsősorban a nőkre kell gondolni, ugyanis a legtöbbször a nők azok, akik ezeket a segélyeket kiosztják, hiszen a nők azok, akik a legbátrabban szembenéznek a szegénység helyzetével. A nők azok, akik ezek ellen a problémák ellen a legtöbbet küzdenek ezért nagyobb mértékben kellene őket támogatni. Azt is javasoljuk, hogy a makrogazdasági kondicionalitás elvét töröljék a szövegből. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy az alapok felfüggesztésének lehetősége olyan országok esetében, amelyek már eleve nehéz helyzetben vannak, nem a legjobb módja a segítségnek. Ugyanis ez nem jelenti a szolidaritást. Pedig a szolidaritást oly nagy büszkeséggel emlegetjük az Európai Unióban. Szerintem ez pont az ellentétét jelenti, ugyanis ezeket az országokat még nagyobb szegénységbe taszítja. Ezért tehát a gazdaságilag törékeny helyzetben lévő országokat jobban kell segíteni, annak érdekében, hogy nagyobb fejlesztéseket valósíthassanak meg, munkahelyteremtést és esélyegyelőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kratza asszony kapszót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, világosan megmutatkozott, hogy az Európai Unióban hogyan lehet alapokat arra felhasználni, hogy megszüntessük az egyenlőtlenséget, és hogy egyidejűleg megfelelő feltételeket teremtsünk annak érdekében, hogy a nők fellépjenek a hátrányos megkülönböztetés ellen, és a nemzetgazdaságban teljes mértékben elfoglalják helyüket. Azonban az is nyilvánvaló, hogy ez az esen egyenlőség minden alapon belül kell, hogy érvényre jusson. A forrásokat olyan tevékenységekre kell szánni, ahol még nem kerül sor a diszkrimináció elleni fellépésre. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Ezen kívül eh, azon is egyetértek, hogy azokban az országokban, ahol makrogazdasági kiegyenlítődés van, ne kerüljenek felhasználásra ilyen források. Igazából az ellentétét kellene ennek tenni, tehát a legszegényebbeket kellene segíteni, és nem a gazdagokat. Azt kellene garantálni, hogy a finanszírozás megfelelő helyre kerül, hogy jó legyen a felvevő képesség ott, ahová kerül, és hogy a gazdaság profitáljon belőle. Hiszen, hogyha csak csökkentünk, megszorítunk, takarékoskodunk, ez túlságosan egyszerű megoldás. Azonban itt eh, már eh, túlmegyünk a kompetenciánkon. De most eh, szeretnék rátérni itt a vélemény szövegére. Mindenképpen szükséges módosítókat is benyújtani, és fogok is. És pedig a nőket erőteljesebben kell részesíteni a változásokban. Tehát legyen például egy nemzeti bizottság, amely az Európai Bizottsággal együttműködik, és a bizottság pedig legyen azért felelős, hogy esélyegyenlőség legyen a bizottságon belül is garantálnunk kell, hogy a nők megfelelő képviseletet kapnak itt. Fontos az is, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet a vállalatok alapításánál. Be is nyújtottunk módosítókat, főleg a nők a vállalkozó tevékenysége esetében. Szerintem a vállalkozói szellemet kellene a nők esetében erősíteni, hogy több vállalkozó nő legyen például vezető pozíciókban. A nők általában nem kapnak megfelelő információkat, és ez is javítható. Tehát tájékoztatni kell az érintetteket, szakszervezeteket, szövetségeket, hogy hogyan férhetnek hozzá a megfelelő információkhoz. Nagyon fontos az, hogy a nők információkat kapjanak lehetőségeikről, jogaikról, és természetesen az alapokról. Ezen kívül nagyon fontosak a mutatók, az eredménymutatók. Ezek tényleg nem mindig tökéletesek nem vezik mindig figyelembe, hogy milyen kihatása van a mutatóknak a gazdaságra. És itt a női dimenziót is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Most pedig Miles azt, hogy kérdezem a bizottság részéről, hogy szeretne hozzászólni. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Van néhány megjegyzésem, két-három témához, amely szóba került ebben a véleménytervezetben. Először is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a bizottság úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség nagyon fontos horizontális elv. És uh, a preambulum bekezdésekbe is bevettük, hogy a partnerség jelentse azt, hogy a diszkrimináció mentességet és az egyenjogúságot hangsúlyozzuk a partnerségben és a partnerségi szerződésekben. Azt a tényt is hangsúlyozzuk, hogy a nemek közötti egyenlőséget minden fázisban figyelembe kell venni, és ellenőrizni kell. Tehát a preambulum bekezdésekben hangsúlyozzuk ezeket. A cikkekben is hangsúlyozzuk, hogy a tagállamoknak és a bizottságnak is garantálnia kell, hogy a nemek közötti egyenlőség és tehát a nemek közötti egyenlőség érvényre jut a programok előkészítésénél és alkalmazásánál. Tehát szerintem nincs, külön, nincs szükség itt külön szövegre, hiszen ez egy nagyon fontos horizontális prioritás. Szerintem ez elégséges. Ezen kívül bevettünk pár feltételt is, tehát az egyik a nemek közötti egyenlőség, a másik a diszkrimináció mentességre vonatkozik. Esetleg ezt észre is vették. Sajnáljuk, hogy ebben a tekintetben a tanács ellenállást tanúsít. De mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, hogy mi ezeket a témákat felvettük. Ami pedig a mutatókra vonatkozik, nyitottak vagyunk az ezekről folytatott vitához. Ami a mutatók nemek szerinti lebontását illeti, nem mindig elégséges. Egyetértünk azzal, hogy fontos, hogy jobb információink legyenek a megfelelő mutatókról, de az is nagyon fontos, hogy tanulmányokat kérjünk a tagállamokból, hogy milyen a helyzet hiszen a helyzet nagyon eltérő lehet tagállamok között is. Tehát az a helyzet van, ahol a programok mutatóiba be kell venni a nemek közötti lebontást is. Ezt erősebben kell hangsúlyoznunk. Azonban a mutatók nem minden, és kísérő információkra is szükségünk van, de minél több mutatót vizsgálunk, annál jobb. Ami a gazdasági kormányzásra vonatkozik, és a makrogazdasági feltételrendszerre, a bizottság úgy gondolja, hogy a közös alapok csak is akkor lehetnek sikeresek, amennyiben a fiskális politika is növekedésorientált. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti kormányoknak megfelelő politikát kell folytatniuk, és megfelelő strukturális reformokat is végrehajtanak, hogy a lehető legjobb módon lehessen felhasználni az alapokat. Ez az oka annak, hogy javasoltuk azt, hogy a közös stratégiai alapok és az új gazdasági kormányzás között összefüggés legyen. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Köszönöm. Most Kleva asszonynak adom át a szót. Thank you, Chairman. I Köszönöm, elnök úr. A kohéziós politika fejlesztési politika, hiszen azzal foglalkozik, hogy a kormányzás legalsóbb szintjével foglalkozzon, ez pedig a régiók szintje. A költségvetési megszorítások idején amikor a pénzügyi gazdasági válság oly súlyosan érinti az országokat, ez lehetőséget mutat arra, hogy segítsen nem csupán a KKV-k számára, az IKT számára, a közlekedési innováció szektor számára, hanem olyan szektorok számára is, ahol a nemek közötti esélyegyenlőség fontos szerepet játszik. A Regi Bizottságban már beszéltünk a közös stratégiai keretrendszerről már hónapokkal ezelőtt, és az egyik fő probléma, amivel folyton szembesülünk, ez a makrogazdasági kondicionalitás elve. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ennek az elvnek nem szabad jelenlegi formájában fennmaradnia, küzdünk az ellen, ugyanis úgy gondoljuk, hogy valójában semmilyen elemzést nem mutatta ki hogy bármilyen különbséget jelentene a makrogazdasági kondicionalitás a régiók esetében. Hogyha növekedési politikákat vizsgáljuk, akkor a helyi szintre kell gondolnunk, tehát a, először helyi, aztán neg, regionális, majd nemzeti szintre. Köszönöm, hogy a jelentéstevő ezt megemlítette véleményében. Jelen formájában a vélemény kitűnő, úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekkel foglalkozik, főként az Európai Szociális Alapról beszél, ez az alap a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a, az egyik legfontosabb alap, ugyanis nagyon jelentős programokat kezelnek, abban mégis a legsúlyosabban érinti a következő tervezési, pénzügyi tervezési időszak, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy szerepeljen a jelentésben. A Regi Bizottságban tegnap megvitattuk annak lehetőségét, hogy egy függeléket tűzzünk a stratégiai kerethez, ez pontosan a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséggel foglalkozik, illetve a diszkrimináció tilalmával. Úgy gondolom, hogy ez valóban nagy előrelépés a kohéziós politika esetében, illetve főként az európai alapok esetében, ugyanis tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyre több szakbizottság, illetve jelentéstevő foglalkozik azzal, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség és a gender mainstreaming kérdését közelebbről megvizsgálja. Kratza asszonynal is beszéltünk egyébként az európai befektetések vonzóvá tételéről. Úgy gondoljuk, hogy ennek kapcsolódnia kell ahhoz, hogy a nőkbe fektessünk bele, például női vállalkozásokba és a többi. Köszönöm szépen. Thank you very much. I now give... Köszönöm. Most pedig Bilbao asszony kap Nagyon köszönöm, elnök úr, elnézést szeretnék kérni. A közlekedési bizottságból jöttem egyébként, ott is én vagyok a felelőse a frakciómnak, úgyhogy igyekszem minden feladatnak eleget tenni. Köszönöm szépen, hogy fogadnak. Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek ezért a jelentésért, illetve véleményért. Úgy gondolom, hogy valóban arra törekszik, hogy támogassuk az esélyegyenlőséget, de ami a módosítókat illeti, úgy gondolom, hogy talán egy kicsit tovább is kellene mennünk a javaslatok kinyilatkoztatása esetében, ugyanis nagyon sokszor azt erősítjük meg, azt, hogy például a programoknak az esélyegyenlőséget erősíteni kell, vagy a diszkriminációt megszüntetni, de ne feledkezzünk el a pozitív diszkriminációról, és nagyon helyes, hogy nyilatkozatot teszünk, itt a parlamentben is egyébként nagyon sok nyilatkozatot teszünk állásfoglalásokban, jelentésekben, de azt hiszem, hogy nem haladunk előre annyira, amennyire a 21. században kellene. A jelenlegi válságban a nők sokkal inkább érintettek, ugyanis a szegénységi mutatók sokkal jobban érintik a nőket, és főként pedig a gyermekeket. Ezért tehát általános észrevételként, és úgy, hogy egyetértek egyébként a javaslatokkal, talán egy kicsit határozottabban kellene kiállnunk, amellett, hogy hogyan akarjuk hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget hogyan kívánjuk megvalósítani az alapok alkalmazásában. Tehát ezt általánosságban mondanám, általános megjegyzésként, hogy mennyire fontosnak tartom a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érvényesítését. Jól lehet, ez minden módosításban szerepel, de határozottabban kellene követelnünk, hogy a statisztikáknál nemek szerinti lebontásnál nagyon fontos előrelépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy mérhessük, hogy az alapok alkalmazása hogyan érinti a nemeket, és végezetül pedig egyetértek az egyenlőséggel, azonban az alapok alkalmazásánál tovább kell mennünk, kimondani, hogy hogyan akarjuk elérni ezt az egyenlőséget. Úgy gondoljuk, hogy a nők által létrehozott vállalatoknak, vállalkozásoknak több támogatást kell kapniuk, a nőket alkalmazó vállalkozásoknak több támogatást kellene kapniuk. Ha ilyen határozott nyilatkozatokat nem teszünk, akkor ez csupán szó marad, és semmi eredménye nem lesz. Köszönöm. Thank you very much, and, uh... Köszönöm. Végezetül pedig Szóber asszonynak, a jelentéstevőnek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szerettem volna köszönetet mondani kollégáimnak a megjegyzésekért, hozzászólásokért. Következik a módosítók határideje, illetve annak meghatározása, és nyilván nagy érdeklődéssel várjuk ezeket a módosítókat, teljes mértékben rendelkezésükre állok kompromisszumok kidolgozása érdekében, annak érdekében, hogy részletesebben elmélyüljünk egyes kérdésekben, amelyeket önök fontosnak tartanak, és konkrét intézkedéseket fogalmazzunk meg, hogy az esélyegyelőség problémáját megoldjuk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most visszatér, vissza kellene térni az ötösre, de ez sajnos nem lehetséges. Hiszen már csak 7 percünk maradt a szavazásig, tehát akkor az ötössel háromkor foglalkozunk délután. Elnézést a közös ülésünk utánra. Tehát 15 óra 45-kor áttérhetünk az ötöse, de a szavazás előtt egy kis szünetet is tartunk, de pontosan 10 óra 30-kor kezdjük el a szavazást.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

Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Most elkezdjük a szavazást. Először is szeretnék az utolsó témánkra, a hatosra visszatérni, mert valamit elfelejtettem. A módosítók határideje június 4-e 5 óra, délután 5 óra. Szakbizottságunk pedig június 20-án, 21-én szavaz a témáról, és a regi pedig július 11-én. Most akkor áttérünk a hetes napi rendi pontra. Ez pedig elektronikus szavazás As I normally say, annyit beszélhetnek, amennyit szeretnének, de kívül. Elektronikus szavazás. A hetes témáról az Európai Szociális Alap és az 81 per 2006 EK rendelet hatályon kívül helyezése nincsen előadó, akkor rögtön kezdhetjük a szavazást. Valaki szeretne hozzászólni? Nem? Jó. Akkor elkezdjük a szavazást. A kettes módosítóval kezdjük. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene? Tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A kis képernyőt kell figyelni. Most akkor áttérünk a 18-as módosítóra. Aki mellette van, emelje fel a kezét, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. A 19-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. áttérünk a 20-asra, és részenként három részben szavazunk. Az első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 5-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 27-est ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát itt 16-10 arányban elfogadtuk nyilvánvalóan. De lelassítjuk a folyamatot. A 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 31-est ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elnézést, elnézést. Megismételjük. 31-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Most akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. Igen. Mikrofon nélküli hozzászólás. Je crois qu'il faut qu'on même regarder. Igen. Úgy gondolom, hogy nézzük csak meg eh, a módosító megfogalmazását. Tehát itt statisztikák, sztereotípiák a képzésben, tehát a sztereotípiákat túl kell haladni. Tehát először is a statisztikát alapján ki kell deríteni, hogy sikerült-e a sztereotípiákat meghaladni. Tehát ezeket igazolni, igazolni kell, hogy ezek már nincsenek meg. Tehát nem szavazhatunk itt bármiről, semmi értelme nincs így, legalábbis a francia nyelvű verzióban nem. De most nem vitázunk, nem vita van, de legalább a titkárságnak el kellene tudni mondania, hogy ez, ez így nem elfogadható. Ez badarság. Most szavazunk, és a tagok döntenek, hogy ez jó vagy rossz. Nem. vannak olyan módosítók, amelyek igazából formailag nem engedélyezhetőek. Hiszen itt bizonyos statisztikákat rendelnek meg, és a statisztikák alapján lehet majd dönteni, hogy megvannak-e még a sztereotípiák, vagy nem. De most nem nyitok vitát. Nem nyitok vitát. A jövőt tekintve mondom el hogy nézzük meg, hogy a módosítók egyáltalán engedélyezhetők-e. Most folytatjuk a szavazást. Most a 32-es módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem a 32-est ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. 32-es. Meg eh, zárom a szavazást. Elutasítva. A hatos mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk mellette ellene tartózkodás. Ezt a 11-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 11-esről. Elfogadtuk. Teljesen nyilvánvaló, tehát akkor most áttérünk a 12-esre mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös. Ellenőrizzük? A 14-est ellenőrizzük. Megnyitom a 14-esről a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 15-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Mm, az egész állásfoglalásról most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. áttérünk a 8-asra az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a 17-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 2-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító mellett, ellene, tartózkodás nem volt annyira világos, tehát a 22-es módosítót megnyitom, zárom a szavazást, elfogadtuk. 23-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 6-os módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 8-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 5-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk a 10-esre mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodást elfogadtuk. 14 és módosító mellett, mellette emelje fel a kezét, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az egész állásfoglalásról szavazunk, tehát az egész szövegről megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a 9-esre, az Európai Szomszédsági Eszköz létrehozatala. Akkor elkezdjük a szavazást. A 25-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A négyes módosító részenként szavazunk, első rész az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ötös módosító, ötös módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellett, a kompromisszum ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor a négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 36-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 13-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 15-öt. 15-ösről megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Zárom a szavazást elutasítva. Eh, we then eh, going to amendment two. Akkor áttérünk a kettes módosítóra mellette. Elnézést, a kettes és a tizennégyes együtt szavazunk róluk, mert azonosak mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 17-est ellenőrizzük. Igen, ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elnézést. Itt egy aldével több van, az aldéből egy szavazattal több volt a kelleténél, tehát az aldé valaki vegye ki, és újra szavazunk a 17-esről. Tehát megnyitom most a 17-esről a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 22-es módosító mellett. Ez részenként van, két részben. Az első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellett ellene tartózkodás, 24-es, elnézést, elnézést, igen, igen, rossz a papír, tehát 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most az egész állásfoglalásról szavazunk, és most megnyitom a szavazást. sorry, yes, I had to check because I had... Bocsánat, ellenőriznem kell, mert a 23-as volt az én papíromon, és önöknél meg nem. Úgyhogy önökkel értek egyet, elnézést még egyszer. Tehát akkor következik a... Bocsánat, elfogadtuk, elnézést kérek. Természetesen elfogadtuk. Tízes napi rendi pont következik, 2013-as évi költségvetés, a három oldalú egyeztetésre szóló mandátum. Hannibal asszony szeretne hozzászólni? Csak nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek nagyon hosszú és nehéz folyamat volt, de sikerült a kompromisszumokról megállapodnunk, és nagyon hálás vagyok a kapott segítségért, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Tehát akkor kezdjük a szavazást. Egyes módosító mellette, kérem tegyék fel a kezüket, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, 52-es okafogyottá válik, jön a hármas, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk.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 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es, ezt visszavonták, 25-ös jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es módosító jön Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es okafogyottá vált 40-es módosító jön. Mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-esről szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtok. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok. 49 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, a 49-est, a szavazást megnyitom a 49-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom az 50-esről. Mindenki szavazott? Nem. Most már igen, akkor lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Következzék akkor a teljes záró szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Köszönöm a jelentéstevőnek. 11-es napi rendi pont következik a kezdeményezésre a szociális vállalkozásra, a szociális vállalkozásokat, mint a szociális gazdaság és innovációk úgy szereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása. A szóbeli módosításokat veszük külön, és utána pedig az összes többit blogban. E- ezzel egyetértenek? Nem. Is there an objection against oral... Van valami ellenvetés a szóbeli módosításokkal kapcsolatban? Hogyha nem, akkor blogban fogunk szavazni az egészről. Nem? Elnézést. Tehát akkor először a módosítóról, az elsőről, és utána blogban. Az úgy jó? Nem? Mindegyikről szavazunk. Jó, semmi probléma, akkor ezt fogjuk tenni. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes jön a menekült kapcsolatos unión belüli szolidaritás fokozása.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 tartózkodás. Nagyon nehezen látom az eredményt, úgyhogy ellenőrizzük. Az ellenőrzést megnyitom. Hármas, hármas módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes következik az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a növekedés munkahelyteremtés szolgáló beruházás célkitűzéséről szóló egyedi rendelkezések, illetve rendelet hatályon kívül helyezésének ennek a témája. Egyenként szavazzunk a módosítókról? Igen, most egy kicsit másképp kérdeztem. Tehát akkor egyenként vegyük a módosítókat? Kérdezi az elnök. Hát ezért kérdeztem most máshogy. Négyes. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, a 31-esről tehát megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 32-esről csak a törlésről szavazunk. 32-es tehát mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kell. A 32-esről tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 7-es fogyottá vált, 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös okafogyottá vált, 36-os jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, 37-es, 38-as okafogyottá válik, 39-es jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es okafogyottá vált, 40-es következik, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy a 43-as ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. Lezárom és elfogadtuk. A 43-asról akkor szavazunk megint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 13-as fogyottá vált, következik a 14-es, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as jön, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás. Nagyon nehezen látom ezt. Úgyhogy akkor a 20-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elfogadtuk, Tehát úgy tűnik, hogy nem emelték a kezüket elég magasra. 21-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt is ellenőriznünk kell. A 22-est ellenőriznünk kell tehát. 22-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes fogyottá vált, hármas jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk és akkor a teljes állásfoglalásról szavazunk, a szavazást megnyitom. Egy hiányzik, mondja az elnök úr. Akkor mindenki szavazott? Köszönöm, a szavazást lezárom. Elfogadtam. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Most pedig akkor jön a 16-os napi rendi pont a tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról. Ahogyan tájékoztattam önöket erről, nem szavazunk most erről a napi rendi pontról, de eszmecserét fogunk tartani, úgyhogy Gomes asszonyt kérem, hogy a módosítóit ismertesse, ugyanis nem volt lehetősége arra, úgy tudom, hogy ezt megtegye, Úgyhogy... Á, nincs itt. You went. Okay. Eh, Mrs. Gomez is not here. Gomes asszony nincs itt, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy valaki esetleg hozzá szeretne szólni ehhez a kérdéshez. Okay. No, in that case we... Hát ebben az esetben akkor szerintem a 16-os napi rendi pontot ki is hagyhatjuk. A következő szavazás előtt pedig nagyon sok időnk van, úgyhogy akkor az ötös napi rendi pontot vegyük most, ugyanis a közös szakbizottsági ülés előtt még háromnegyed óránk áll rendelkezésre. So, so then we go back to item five. Akkor térjünk rá megint az ötös napi rendi pontra a nők zöld gazdaságban játszott szerepéről. És most akkor járókasszonynak fogom átadni a szót. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem az elnöki pozíciót, főként mivel jelentéstevőnk, azon túl, hogy ennek a bizottságnak az elnöke egy nagyon szilárd, határozott dokumentumot állított össze, amiről fogunk most beszélni, tehát, hogy a nők hogyan tudnak részt vállalni a zöld gazdaság nagy missziójából. Jelentéstevő úr, parancsoljon öné a szó. Eh, Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondjam, milyen módon működtem a múltban, és hogyan szeretnék dolgozni a jövőben, illetve ki szeretnék térni ennek a jelentésnek néhány tartalmi pontjára. Köszönetet szeretnék mondani a képviselőknek és a frakcióknak, jelentős mértékben hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Most egy konzultációs folyamat veszi kezdetét, és azt gondolom, hogy viszonylag korán el tudjuk készíteni javaslatainkat. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a beérkezett javaslatok nagy része rendkívül jó, és megpróbáltam ezek közül nagyon sokat bevenni a jelentésembe. Sajnos van egy terjedelmi korlátunk, a leütések számát illetően, hogy hány leütést használhatunk fel a jelentéshez. És én megpróbáltam sok javaslatot beledolgozni a jelentésbe, de volt nagyon sok olyan javaslat, amely sajnos már nem fért bele. Megpróbáltam a legfőbb szempontokra összpontosítani, de természetesen a szakbizottság tagjai jelentős mértékben hozzájárulhattak ehhez a jelentéshez, tehát várom a javaslatokat, módosításokat, hiszen ezek nagyban segítik a munkámat, és olyan elképzeléseket tartalmaznak, amelyek nem voltak benne a jelentésben. Ez a jelentés a minőségre, a környezetre és a gazdaságra tér ki. A jelentés struktúrája a következő, Számos alapvető feltételezésből indultunk ki, és ezek eh, keretet nyújtanak a különböző jelentésekhez, illetve javaslatokhoz. Megnéztük a zöld gazdaság definícióját, de figyelembe kell vennünk a fenntartható gazdaságot, a fenntartható közlekedést, eh, a munkahelyteremtést, illetve a nemzetközi pozíciókat. Amikor ezt a jelentést elkészítettem, akkor abból indultam ki, hogy azok a változások, amelyek jelenleg zajlanak a környezetet, illetően az éghajlatváltozások területén, és azok a változások, amelyek jelentős terhet rónak az ekkor rendszereinkre, szintén hatással vannak a jólétünkre is és egészségünkre. Néha azt gondoljuk, hogy annyit tudunk építeni, amennyit szeretnénk, ugyanannyit fogyaszthatunk, amennyit szeretnénk, de ez azonban nem lehetséges, hiszen az ekorendszer nek megvannak a saját korlátai, és nem végtelenségig kiaknázható. Ha az összes természeti erőforrást felhasználnánk, akkor nem maradna társadalom, és nem maradnának jóléti államok sem. Tehát a felelősséget nem róhatjuk át a következő generáció terhére, ami a megoldást illeti. Most kell kidolgoznunk a megoldásokat. Először is szükségünk van a, egy zöld gazdaságra. Én a következőképpen definiálom a zöld gazdaságot, nem csak a zöld technológiákra gondolok itt, a napelemekre, illetve a szélenergiára. A zöld gazdaság számomra sokkal szélesebb rétegű. A zöld gazdaság tulajdonképpen ugyanaz, mint a fenntartható gazdaság, szociális szempontból és környezetvédelmi szempontból szintén fenntartható kell, hogy legyen. Amikor a szociális fenntarthatóságról beszélek, akkor felmerül a szociális igazságosság kérdése is a világon, de a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség is ide tartozik. A szociális dimenzió a zöld gazdaságban legalább ennyire fontos, mint az ekogazdaság különböző szempontjai. A környezetvédelmi eh, aspektussal nem tudunk úgy foglalkozni, hogy ne foglalkoznánk eh, közben a eh, szociális aspektusokkal. A szociális igazságtalanság ellen is fel kell vegyük a küzdelmet, illetve az egyenlőtlenségek leküzdés ellen a férfiak és a nők között. Ez tehát a zöld gazdaság koncepciója. A további kiinduló pont a különböző nemi szerepek kialakulása, illetve kialakítása. Hogyan látják a nők és a férfiak a saját szerepüket, különböző politikai hatalommal bírnak, különböző felelősségvállalási körökkel, a családom elő különböző fizetéssel, és azt gondolom, hogy ezek a minták eh, nagyon különböznek a nők és a férfiak között, és ennek hatása van a környezetre is. A nők eh, kevesebbet használják az autójukat, mint a férfiak, többször utaznak tömegközlekedési eszközökön, és ennek óriási hatása van a környezetre is a nők pedig inkább lesznek vegetáriánusok. Tehát léteznek nemi szerepek, illetve minták, amelyeknek hatása van a gazdaságra is, illetve hatása van arra is, hogy milyen mértékben tudjuk elérni a zöld gazdaság céljait. A szakbizottságon belül nagyon sokszor foglalkoztunk bizonyos dimenziókkal. Fontos, hogy a statisztikai adatok külön jelezzék a nemek szerinti megoszlást, hiszen ha ez eh, nincs így, akkor nagyon nehéz eh, megtalálni azt, hogy miben is rejlik a probléma. Az egyik legalapvetőbb igény az, hogy nagyon fontos a statisztikai adatok nemek szerinti felbontása. Munkám során megpróbáltam ilyen jellegű eh, adatokat gyűjteni, de ez nem volt könnyű. Nem könnyű ilyen típusú adatokat szerezni. A statisztikai hivatalok úgy tűnik, hogy nem gyűjtenek nemek szerinti megoszlásban feltétlenül adatokat. Fontos, hogy a nőknek ugyanolyan esélyeik legyenek a gazdasági döntéshozatalban, e, illetve a zöld gazdaságban is. A politikai a szervekben is több nőre van szükségünk. Itt az Európai Parlamentben sem 50-50 százalékos -50 ez a megosztás. Nagyon fontos, hogy a gazdasági ágazatban is bekapcsolódjanak a nők a döntéshozatali folyamatokba és ugyanúgy be kell vonni őket a, abba is, hogy döntsenek a zöld gazdaság kialakításáról. A költségveti tárgyalások, az éghajlati tárgyalások, csak néhány terület azon döntéshozatali területek közül, ahol kevés nő dolgozik. A nők tapasztalataira szükségünk van a tárgyalásokon, hiszen ezek nélkül a lakosság fele tapasztalatát hagyjuk figyelmen kívül ha ezt nem tesszük meg. Meg kell néznünk a helyi szintet is. A nőknek be kell e, kapcsolódnunk a helyi ökorendszerekbe, és ez vonatkozik a fejlődő országokba is. Van egy tanulmány, amely bemutatta, azt, hogyha képezzük a nőket, akkor el lehet kerülni a katasztrófákat, meg lehet védeni az erdőket, és fejleszteni lehet a helyi gazdaságokat is. Tehát a nőknek több esélyt kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a helyi közösségek munkájában, illetve nagyobb kompetenciákkal eh, fel kell felruházni őket. Ebből indult ki a jelentésem. Szeretnék néhány gondolatot mondani az elképzeléseinkről is. Itt eh, számos különböző elképzelés jelenik meg Először is nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a környezeti fenntarthatóság, a szociális fenntarthatósággal és szociális igazságossággal kell, hogy kéz a kézben járjon, és ezeket a területeket meg kell vizsgálnunk, a fogyasztást, az élelmiszerfogyasztást, növekedés, közlekedés, az ekorendszereket, az energiát, illetve az egészségügyi szolgáltatásokat is. Azt gondolom, hogy a bizottság dokumentumából hiányzik a gender perspektív, perspektíva. A júniusi uh, Riói konferencia előterében készült ez a dokumentum, és azt gondolom, hogy alapvető hi- hiányossága ez az anyagnak. Hogyha fenntartható fogyasztásról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy meg kell néznünk azt, hogy miről szól a vita a válság kapcsán országainkban. A növekedés úgymond vallássá vált ezekben az időkben, és úgy tűnik, mint hogyha a növekedés csak pozitív dolgokat jelentene, például a munkahelyteremtés növekedés kéz a kézben járnak, de úgy tűnik, hogy a növekedés önmagában való céllá vált, ez pedig probléma. A növekedés az azt jelenti, hogy több terméket és szolgáltatást állítunk elő, és ez azt is jelenti, hogy többet fogyasztunk. Tehát itt nem egy végső célról van szó. Nincs értelme annak, hogy egyre több terméket termeljünk. Az emberek igényének kielégítéséhez különböző dolgokra van szükség, élelmiszerre, egy munkahelyre, illetve az utazás lehetőségére. Hát, mint említettem, a növekedés egyfajta vallásá vált mostanában. Ha ha megnézzük a GDP-t, akkor természetesen ez csak egy gazdasági intézkedését, de más típusú gazdasági mutatókat is meg kell vizsgálnunk, amelyek tükrözik a környezeti hatásokat, az egészségügyet, a jólétet, ezeket nem tükrözi a GDP. Hát attól, hogy például egy olajtankhajó az olajat tengerbe ereszti, attól még növekedhet a GDP, Hát nagyon sokan szenvedhetnek szegénységben, de ettől függetlenül a gazdasági növekedés létezhet. Tehát más szempontokat is figyelembe kell venni, meg kell nézni azt, hogy a szociális és környezeti célokat mennyire sikerül tartani. Például a GDP nem tükrözi azt a munkát, amelyet a nők a családjukban végeznek a szociális igazságoságot, a környezeti minőséget sem tükrözi. Mindez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a tagországok pénzügyi politikáját meg kell változtatni, meg kell változtatni ha el szeretnénk élni a zöld gazdaságot. A szociális és környezeti fenntarthatóságra kell összpontosítanunk, és a közös előnyöket kell vizsgálnunk, és nem szabad megengedni a környezeti szempontból káros hatású tevékenységeket. Minden típusú fogyasztás, beleértve az élelmiszer fogyasztást is, fontos, hogy tiszteletben tartsa a planéta határait. Az én országomban könnyű fogyasztani, Svédországban. Ha mindenki megpróbálna úgy élni, mint mi Svédországban, akkor Három és fél földgolyóra lenne szükségünk, de csak egy földgolyónk van, éppen ezért el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan használjuk ezeket az erőforrásokat. Vannak szegény emberek a mi országainkban, a fejlődő országokban is, és nekik van szükségük igazából a növekedésre és a fogyasztás növelésére. Tehát biztosítanunk kell azt, hogy megjelenik az egyenlőség perspektívája is, nem csak a saját munkánkban, de a politikai és gazdasági döntéshozatal minden szintjén. A fenntartható közlekedés egy további nagyon fontos aspektusa a jelentésnek. A közlekedés fontos mind a nők, mind a férfiak számára. Azonban ennek nagy szociális hatása is van, hogy az emberek szabadon mozoghatnak. Ezen kívül nagyon fontos, hogy férfiaknak és nőknek eh, elérhető legyen a közlekedés tervezése. Nagyon eh, fontos, de általában az van, hogy a férfiak inkább vonzódnak ahhoz, hogy autóval menjenek, és éppen ezért ez nagyobb szükség van arra, hogy új autópályák épüljenek. Itt eh, figyelembe kell venni a szempontokat. Nagyon jó a digitális fejzet, és nagyon jól tudunk egymással kommunikálni, anélkül, hogy mozogjunk. Ezt is figyelembe kell venni, amikor tervezzük a tömegközlekedést. A városok egyre inkább kiépülnek, nagyobbak lesznek, és problematikusabb most eljutni A pontból B pontba és nagyon sokan az autót választják. Nagyon fontos az, hogy tudatosodjunk tudjon bennünk, hogy a nőknek nincs olyan hozzáférhetésük a gépjárművekhez, mint a férfiak. És van egy közlekedési hierarchia. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell oldanunk ezt a problémát, és ez összefügg a kommunikációval is és azt a közlekedési formát kell prioritásban részesíteni, amely a legkörnyezetbarátabb. És nem csak a tömegközlekedésre gondolok, hanem például a környezetbarát közlekedésre is, mint például a kerékpárra. Itt van például a hajózás, de hát a hajózás az nem minden országnak jelent ugyanolyan prioritást. Tehát hogyha mondjuk Ausztráliába megyünk, akkor nyilván az ember repül, és nem hajóval megy, tehát nem az ilyen összefüggésekre gondolok. Van még két terület, a zöld munkahelyek és a jólét. A zöld munkahelyek a zöld gazdasággal függenek össze. Nagyon fontos az, hogy a zöld gazdaság egyre több területre terjedjen ki. És az ENSZ is ebből indul ki. A zöld munkahelyek megvannak az építőiparban, a víziparban, a mezőgazdaságban, azonban a szolgáltatási ágazaton belül is lehetséges zöld munkahelyeket teremteni. Tehát például az iskolai nevelés, a gyermek vagy a idős gondozás és a zöld munkahelyeknek nagyon csekély a környezetre gyakorolt káros hatása. A férfiaknak és a nőknek ugyanolyan esél kell indulniuk a zöld gazdaságban. Ezért pedig meg kell változtatni a jelenlegi munkaerőpiacot. A oktatásnál kell kezdeni, és itt kell jobban tudatosítani, hogy a nők részesedése a zöld gazdaságban nagyobb legyen, hiszen a gazdaságot pillanatnyilag a férfiak dominálják. Mindenképpen az oktatáson belül kell szakítani a régi sztereotípiákkal. Lehetővé kell tenni a nők számára, hogy a zöld szektoron belül dolgozzanak. És azt is lehetővé kell tenni, hogy a férfiak is többet dolgozzanak a most hagyományosan nők által dominált területeken, mint a gyermeknevelés, idősek gondozása és így tovább. Végezetül pedig a nemzetközi kapcsolatok tekintetében úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió sokkal nagyobb szerepet vállalhat a fejlődő országokkal való cselébe. A indikátorok, a mutatók között nem csak a GDP-t kell figyelembe venni. Vannak igenis szociális mutatók is. És tudnunk kell, hogy a gender-specifikus mutatók hogyan, milyen adatokat szolgáltatnak nekünk. Tehát a különféle programokban, különféle projektekben igenis mérni kell a gender-specifikus szempontokat is. a megújuló energiára, a vízre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk. A nők például klasszikusan vízhordó munkákban dolgoznak a fejlődő országokban, ahol a víz nagyon nagy kincs. És a víz szerepe nem elhanyagolható. Itt Európában nem gondolunk rá, de a harmadik világban roppant fontos. A víz mellett megemlítendő az is, hogy milyen energiaforrásokkal, tüzelőanyagokkal főznek például, és nagyon fontos az is, hogy ne égessék fel az erdőket. Nagyon lényeges az, hogy helyi szinten is megoldhatók legyenek ezek a problémák a fejlődő országokban. Az Európai Uniónak pedig sokkal nagyobb szerepet kellene vállalni ezen a téren, amikor a fejlesztési politikájával foglalkozik. Figyelembe kell venni a helyi lakosság ismereteit, a helyi lakosság készségeit. A helyi lakosság ismeretei nagyon nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hogyan oldjuk meg a problémákat. Tehát nem, nem az a lényeg, hogy oda menjünk és azt mondjuk, hogy na most ezt kell csinálnotok, hanem mindenek előtt tudnunk kell, hogy helyi ismeretek milyenek. És meg kell kérdezni, hiszen a helyi gazdaságot sokkal jobban ismerik az ott lakók. Ezen kívül sokkal jobban kellene gondoskodni arról is, hogy az Európai Unió a nemzetközi projektjeiben megszünteti a nemek közötti egyenlőtlenséget. Tehát, hogy az információhoz, a mikrohitelekhez, hitelekhez való hozzáférés esetén ne legyen különbség. És minél délebbre megyünk északról, annál nagyobbak a különbségek. Tehát például megoldható az a probléma is, hogy a fejlődő országoknak juttató gyógyszer a országban, ott a helyszínen gyártják. Ezen kívül még említenék olyan témákat is, amelyek segíthetnénk, mint például a szél erőművek. A fejlődő országokban például a szélerőművek fenntartható energiaforrást jelenthetnek. És sokkal többet kell beszélnünk arról, hogy hogyan próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Most összefoglalásként elmondanám, hogy a jólét és a környezet máshogy érinti a férfiakat és a nőket. A bérkérdésben is különbségek vannak, ezen kívül a zöld gazdaságra van szükségünk, amely fenntartható gazdaság. A zöld gazdaság legyen szociális és fenntartható. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Gustafsson. Nagyon szépen köszönöm, Gustafsson úr ha megengedi, elnézést szeretnék kérni a bizottságtól, hiszen a bizottság képviselője is itt volt, hogy ehhez hozzászóljon, de nagyon gyorsan megváltoztattuk a napirendét, és elment. Hiszen eh, úgy gondolt, hogy háromkor lesz ez a témánk. Tehát eh, elküldöm a itt hallottakat a bizottsághoz, és kíváncsiak vagyunk, hogy a bizottság hogyan viszonyul az itt foglaltakhoz. Az első felszólalónk Skrzydlewska asszonya a néppárt részéről. Okay. Thank you very uh, much. Köszönöm szépen. Én is elnézést kérek. Barbara Matéra nevében, aki az árnyék előadója volt ennek a jelentésnek. De sajnos nem ért ide ma, és megkért, hogy nevében elnézést kérjek. Tehát most akkor szeretném elmondani, hogy mindenek előtt köszönjük, hogy a nők és a zöld gazdaság közötti összefüggéseket megvilágosította. Szükséges az, hogy a nőknek hasonló esélyük legyen a zöld gazdasághoz való hozzáféréshez, mint a férfiaknak a nők hozzájárulása alapvető, hiszen a gazdaság minden területére kihat. A nőknek nagyon fontos szerepe van a családépítésben, a közösségépítésben és az üzleti életben is. A nők képességeit számos helyen nem értékelik, sőt aláértékelik. A zöld gazdaság valószínűleg elmozdulást okoz majd az ágazatok, a különféle ágazatokban történő munkahelyi teremtésben. A férfiak által dominált szektorokat kell megcélozni a nők számára is. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy pillanatnyilag férfiak dominálják a zöld gazdaságot. A nők általában kevesebb védelemben részesülnek, és a bérezésük is alacsonyabb. Nagyon fontos az, hogy a sebezhetőket védjük, és nagyon fontos, hogy hozzáférést biztosítsunk a zöld gazdaságban meglévő jó munkahelyekhez. A zöld gazdaságban nagyon fontos, hogy elkerüljük a képzett és nem képzett munkaerőt igénylő munkahelyek közötti különbséget. A zöld munkahelyek jellemzői olyanok, mint a megfelelő fizetés és a hozzáférhetőség. A képzés segítségével érhetjük el, hogy a nők megfelelő munkahelyekhez jussanak a zöld gazdaságon belül. Fontos az, hogy a nők könnyebben férhessenek hozzá az üzleti lehetőségekhez, a közlekedéshez, információhoz, médiakommunikációhoz. És az új kommunikációs eszközökkel több nőnek lesz lehetősége arra, hogy fenntartható zöld munkahelyeken dolgozzon. A nőknek egyenlőséget kell biztosítani a döntéshozó testületekben is. Ugyanez vonatkozik a különféle szakértő és tanácsadói ágazatra. A nők egyenlő reprezentációja a döntéshozatalban biztosítja azt, hogy a nemi szempontokat is figyelembe veszük. Alapvető fontosságú, hogy a zöld gazdaságba beépítsük a gender perspektívát. Az ENSZ rámutatott, hogy két és fél milliárd ember a világon biomasszával fűt és főz, és ennek a beszerzése főleg a nők feladata. Itt a tűzifáról van szó, azonban állati hulladékokról, ürülékről is, amelyet főleg a nők gyűjtenek össze. Ez nagyon környezetszennyező technológia, és éppen ezért elő kell mozdítanunk, hogy elmozulás történjen ezen a téren. Mindenképpen eh, elő kell mozdítanunk a fenntartató energiaforrásokat. Ahol nincsen elektromos elosztó hálózat, ott a legtávolabbi térségekre is eh, fenntartató, megújuló energiát kell juttatnunk. Ez pedig a nőknek lehetővé teszi az üzleti életben történő erősebb részvételt. Végezetül pedig eh, hangsúlyozni szeretném, hogy fontos a zöld gazdaságon belül a gender perspektíva megvalósítása, és eh, konkrét intézkedésekre van szükség, hogy a nők jobban hozzáférhessenek a zöld gazdaságban meglévő munkahelyekhez. A jelentés eh, különféle európai programokat is említ, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a nők nagyobb mértékben hozzáférhessenek a zöld gazdaságban lévő munkahelyek. Thank you very much also to Barbara Matera and to yours. Köszönöm szépen Barbara Materának is, és önnek is. Most pedig Sátyi asszonynak, alelnök asszonyunknak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen azt a munkát, amit ön most délelőtt bemutatott. Őszintén el szeretném mondani önnek azt, hogy rendkívül érdekesnek tartottam azt a tényt, hogy ön ragaszkodik ahhoz a tényhez, hogy az ön számára a zöld gazdaság idézőjelben nem kizárólag a környezetvédelmet eh, jelenti a szó szoros értelmében, hanem eh, kihangsúlyozta azt, hogy a szociális fenntarthatóság ugyan olyan fontos szempontot képez a zöld gazdaság számára és hogyha ezt a munkát folytatni szeretnénk, akkor a zöld gazdaságot nem lehet a környezetvédelemre korlátozni, anélkül, hogy ezt a szociális fenntarthatóság felé ne nyitnánk meg. Ön megosztotta velünk a lelkesedését és a jövőképét is, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon sok munkája van még annak érdekében, hogy a szociális fenntarthatóság felé történő nyitást még tovább vigyük. A második megjegyzésem. Ön ragaszkodott a e, szak, statisztikai adatokhoz is. Természetesen e, szükségünk van ezekre az adatokra, hiszen be kell tudni bizonyítani azt, hogy igazságtalanság létezik, és e, néhányan ezt nem akarják látni. Ezen kívül mobilizálásra is szükség van, hiszen ez a második közös küzdelmünk közösen, annak érdekében, hogy megfelelő statisztikai adatokhoz juthassunk, hiszen ezek jelenthetik a, a szociális diszfunkcionalitás bizonyítékát, illetve mindazon előrelépések bizonyítékát is, amelyeket sikerült elérnünk. A harmadik pont, amelyben ön teljes mértékben támogatni szeretném, a döntéshozatalban is az esélyegyenlőség megvalósítása, hiszen ezt a kérdést nem tudjuk megoldani, hogyha nincs meg a hajlandóság a döntéshozatal legmagasabb szintjén. És mindjárt fogok néhány példát mondani, hiszen nincs minden rendben. A nők 50%-át képezik a lakosságnak, az összes tagország jelentős összegeket fordít a nők és a férfiak hasonló képzésébe, azonos lehetőségébeibe, és emellett eh, rend, létezik eh, egy negatív folyamat, amelyben a nők nem tudják eh, megfelelően megvalósítani karrierjüket a jó képzésük után, sokkal laposabb karriert futnak be, úgymond, mint a férfiak, és nem vesznek részt a döntéshozatali folyamatokban, tehát az egyenlőtlenség így fennmarad. Ön elmondta azt, hogy az egyenlőtlenség elleni küzdelem egyik formája lehet a helyi szint, és elébe kell menni ennek az egyenlőtlenségnek, egyensúlytalanságnak, annak érdekében, hogy a nőket bevonjuk a helyi közösségek munkájába. Kötelező érvényük kell, hogy legyen az egyenlőség a helyi szinten történő felelősségvállalásban is. Azt gondolom, hogy itt még sokkal tovább kell lépnünk, hiszen vegyük figyelembe azt, hogy a nők olyan felelősséget vállalnak születésüktől fogva, még megfelelnek a nőkről kialakított sémáknak, és a fenntarthatóság, a szociáliság fenntarthatóság érdekében nagyon fontos, hogy például egy önkormányzatban ők is lehessenek költségvetési bizottsági elnökök, tehát sokkal tovább kell lépnünk, és látnunk kell a nők feleségválságának hatásait is. Nem csak a, az egyenlőségre gondolok itt, hanem azt is meg kell néznünk, hogy ez milyen területeket érint. A második jelentős pont, amelyet meg szerettem volna említeni, a növekedés. Tehát Ön említette, hogy ebből egy vallás lett, teljes mértékben osztom ezt a nézetet, és meg vagyok győződve egy dologról. Azt gondolom, hogy kereszteződéshez érkeztünk, fordulóponthoz. A szociális kérdések jelentős mértéket fognak ölteni, azért, mert a válság szociális lázongásokat fognak kiváltani, és nem vettük eléggé figyelembe, a, szoci, figyelembe a szociális láncszemet a válság kezelésében. Meg vagyok győződve arról, hogy ezen a területen létezik egy politikai, stratégiai döntés is, amelyet meg kell hoznunk. Éppen ezért az öt gazdaságban eh, jobban ki kell fejteni azt, hogy mit is jelent a szociális aspektus és hangsúlyozni szeretném azt, hogy a nők kapcsán más típusú befektetésekre van szükség, ami a szolidaritást illeti, illetve a, a pocsékolás elleni küzdelemben a nők kulcsfontosságú szerepet játszanak, és legfőképpen az élelmiszerek pazarlására gondolok itt. Nem szeretnék túl hosszan beszélni, de van még, még néhány fontos pont, amit engedjék meg, hogy megemlítsek. Az egyik például a közlekedés. Ön a eh, tanulmányában megemlítette azt, hogy bizonyos önkormányzatok irodákat hoztak létre, annak érdekében, hogy megnézzék eh, a nők és férfiak eh, igényeinek különböző alakulását. Én itt óva intenék, ezek igazából politikai célt szolgáltak. És nem vették figyelembe a tényleges hatásokat. Most pedig egy picit el is feledkeztek már róluk. Tehát ezt a politikai zászlóra mindenki kitűzte, viszont ennek következtében nem történtek változások. Én egy városban élek, és egy olyan uh, választókerületben lakom, ahol több ilyen iroda is van, és nem érték el ezek az irodák az elvárt hatást, hiszen a nagy kinyilatkoztatás után elfeledkezett mindenki ezeknek a szerepéről. Hát nagyon fontos a politikai a akarat, nagyon fontos a politikai akarat annak érdekében, hogy ezek a célok meg is valósuljanak. És van még egy utolsó gondolatom, ez pedig a sztereotípiek elleni küzdelem minden szakmát illetően. A különböző szakmák elnői esedése jelentős aggályt jelent. Ha egy adott szakma túlságosan női szakmává válik, akkor ezzel leértékelődik ez a szakma. És a sztereotípiák alapján vannak bizonyos technikai jellegű szakmák, amelyek felé a nők nem nagyon orientálódnak, viszont ezekben részt vehetnének. Az elmúlt héten ellátogattam a választókerületembe, és megnéztem egy olyan képzést, amely um, szélmalmok szerelését kínálta, és ez volt a képzés témája. Ez a technikai jellegű, de sportos képzés is, és az európai alapból, alapokból támogatták ezt a képzést. Megkérdeztem azt, hogy hány lány vesz részt ebben a képzésben. Teljes mértékben meglepett mindenkit ez a kérdés, hiszen egyetlen lány vett csak részt ebben a képzésben. És továbbra is meg szeretném majd őt kérdezni, hogy hogyan talált munkát a képzés végén, a képzésért felelősök, a professzorok azt mondták nekem, hogy a nagy cégek keresték a kegyeit, és mindenki őt szerette volna alkalmazni. És én ezután azt mondtam nekik, hogy visszajövök majd, és megnézem, hogy az elkövetkezendő években hogyan fejlődik ez a képzés, illetve milyen mértékben sikerül a nők számára is érdekesebbé tenni. De azt gondolom, hogy igenis van, szükség van a politikai nyomásgyakorlásra. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Vice President. Köszönöm, a alelnök asszony. Következő hozzászólónk pedig Kleveti asszony, az új román kolléganőnk parancsoljon. Egy nagyon fontos jelentésről van szó. Nagy érdeklődéssel hallgattam önt, ez a jellemzés, ez a jelentés érdekes módon elemzi a különböző elképzeléseket. Nem gondoltam volna, hogy ilyen széles körű aspektusokat vázol fel ez a jelentés, tehát egy új víziót is jelent számomra ez az anyag. Két dolgot szeretnék kiemelni. A francia kolléganőnk beszélt a nők szerepéről döntéshozatali folyamatokban, Az önkormányzatokban nagyon fontos, hogy a nők élen járjanak, ez sajnos nem jellemző Romániára. Hogyha kollégánk nem mindig elégedett, akkor ez azt is jelzi, hogy még sok tennivalónk van. Szerint eh, hangsúlyozni kell azt, hogy igenis szükség van a nőkre minden eh, szintű döntéshozatai folyamatban. És van még egy eh, dolog, amit javasolni szeretnék. azok az intézkedések, amelyeket önök javasoltak, ezek rövid és középtávúak, de azt gondolom, ezen a területen hosszú távú intézkedésekben is gondolkodni kell, még pedig a képzésekben. A nők, akik nagy arányban vesznek részt az oktatásban, képzésben, azt gondolom, hogy jelentős szerepet tölthetnek be a jövőnömeni generációk számára is. Fizetésük sokkal alacsonyabb általában. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tanárok is foglalkozzanak a fenntartható fejlődéssel. Hiszen ebben a korban kezdődik az, hogy a gyermekek megértsék a természetet, szeretni kell, tiszteletben kell tartani, hogyan kell táplálkozni, stb. Tehát fontos ezeket az aspektusokat hangsúlyozni. Anyaként és tanárként mondom ezeket, hiszen ezeknek a gyerekeknek a jövője múlik a képzésen, illetve ezeken a perspektívákon. Köszönöm szépen! Thank you very much, them. Nagyon köszönöm, Kleveti asszony, és hogyha megengedik, akkor én magam is egy percben hozzászólnék ehhez a vitához. Szeretném méltatni az ön megközelítését ezzel a témával kapcsolatban, meg vagyunk róla győződve, hogy ön a zöld gazdaságnak szakértője, és nagyon sok olyan javaslatot tárt elénk, amelyen érdemes elgondolkoznunk. Amit valóban értékeltem a szövegben, az az, hogy már a szegénység csökkentésének mechanizmusával foglalkozik a zöld gazdaság tekintetében. Nagyon reméljük egyébként, hogy amikor megírtuk a szegénység csökkentésére vonatkozó terveket, akkor felfedeztük, hogy nagyon sokan azért szegények, mert mondjuk 20 évvel ezelőtt a rendszerváltáskor vannak, volt munkahelyük, azonban most már nincs meg az a nis, ami, amiben dolgoztak. Ma már mindent modernizáltak, gépesítettek, és a zöld gazdaság lehetne egy olyan nis, amiben dolgozhatnának ezek az emberek. Generációk egymást követően megvethetik a lábukat egy olyan területen, ahol szakértők lehetnek. Ezért nagyon fontosnak tartom a szociális szolidaritást. Amikor említi azokat az új mutatókat, amelyek a GDP-n túl hasznosak lehetnek, szerintem nagyon fontos, és nagy örömmel dolgozunk majd együtt azon, hogy ezek az új mutatók hogyan is nézzenek ki. Szeretném ott folytatni, ahol Kleveti asszony is elmondta nagyon helyesen egyébként, hogy amikor zöld gazdaságról beszélünk és a nőkről, megpróbálunk egy teljesen új paradigmát felállítani. A nők szerepe nem mindig olyan fontos, követendő szerepmodellként az eljövendő generációk szempontjából. Azonban a tájékoztatás része a jó, helyes gyermeknevelésnek nagyon fontos részét kell képezze. Egy gyermek fejlődésében, a jó gyermekkor kialakításában szerintem a nőknek nagyon fontos szerepe van az egészséges táplálkozás tekintetében, hogyha hat éves korban, tehát az általános iskola első osztályától már megkezdjük, hát én a 30-as éveimben vagyok, és én az internetről értesülök, megpróbálok egészségesen főzni a gyermekeim számára. Úgy látom egyébként, hogy ez főként a kelet-európai nők számára nagyon nehezen elérhető, mert hát a nemzeti tantervben a zöld tanok nem szerepelnek az északi országokban, például az ön hazájában, pedig ez már egy teljesen normális, megszokott dolog. Úgyhogy nyilvánvalóan nagyon fontos a tájékoztatás része ennek a témának, ahol a nőknek nagyon nagy a szerepe. és ennek megkezdéséhez pedig a döntések meghozóit, a döntéshozókat kell megcélozni, és az ő körükben kell több nő legyen. A kvóta alkalmazása ebben az esetben szerintem nagyon érdekes megoldást lehet. És itt is egyébként lehetőségük nyílik arra, hogy módosító terjeszenek be június 6-a déli 12 óra a határidő. Ha nem szeretne más hozzászólni, akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. És nagyon köszönöm mindenkinek. Kiváló munka volt. Köszönöm szépen mindenkinek a szempontjait, a véleményét. Nagyon örülök annak, hogy nagyon jó kezekben van a dolog, és meg vagyok győződve róla, hogy sokkal jobbat kihozhatunk ebből az anyagból. Tehát, hogyha például a nők részvételéről van akkor ezt sokkal jobban hangsúlyozhatnánk. Nagyon sok olyan szöveg létezik, amelyet még tovább lehet fejleszteni. A nagy problémám nekem ezzel a dologgal az, és ez egy új tapasztalat is, hogy egy korlátozott szöket, szöveg van, tehát nem lehet annyit írni, amennyit szeretnénk. Tehát sokkal többet lehetne kifejezni filozófiailag és érték alapúan, de sajnos erre nincs hely. Tehát össze, vissza kell szabdalni, vagdalni, kisinyíteni, pedig sokkal többet szeretnék kifejezni ebben a dologban, de igazából 10.500 leütésben kell megoldani a dolgot. De nagyon örülök a módosító javaslatoknak, és teljes mértékben javítható ez az anyag. Tehát sokkal jobban ki lehet domborítani bizonyos szempontokat. Tehát nagyon jó, hogy ennyi javaslatot kaptam, teljesen nyitott vagyok a vita folytatására. Közös válaszokat kell kialakítanunk, és akkor a záró szavazásban, pedig szerintem egy nagyon jó anyagról szavazhatunk majd. És végezetül pedig köszönjük mindenkinek, aki együttműködött, köszönjük a titkárságnak a segítséget, az együttműködést, köszönjük a szerzőknek, és köszönöm azoknak is, akik velem együtt dolgoztak, közel voltak hozzám. Tehát várom a módosítókat, és mm, egyre jobb lesz az a jelentés. Wonderful, thank you very much. Csodás, nagyon köszönöm. Akkor következik az együttesülés tíz, déli 12 órakor, úgyhogy akkor egy perces szünetet tartunk, hogy hiszen a vendégbizottságot várjuk.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

slow and Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Foglaljanak kérem helyet, hogy elkezdhessük a munkát, a szavazást. I, I need. Once again. Tehát még egyszer foglaljon mindenki helyet, és akkor elkezdhetjük a szavazást.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 Hogyha mindenki talált egy helyet, akkor elkezdjük a szavazást. De még van hely. Nincs bekapcsolva sajnos az elnök mikrofonja. Úgy gondolom, hogy elkezdhetjük, és üdvözlöm a két szakbizottság tagjait. Nagyon fontos alkalomról van szó, fontos szavazásról van szó, de nincsen kijelző, nagy kijelző, de mindenki előtt van, kis kijelző, tehát hogyha ellenőrizni kell a szavazás eredményét. Elnök úr, elnézést kérek, csak annyit szerettem volna mondani, hogy nem hoztam el a szavazókártyámat a szocialista frakció részéről. Then we take your vote uh, uh, and count it in. Akkor beszámítjuk a szavazatát. The first item is uh, adoption of the... Tehát elfogadjuk a napirendet, semmilyen uh, ellenzés nem volt a második pontunk, az elnök bejelentései, nincsenek bejelentései, tehát akkor rögtön áttérünk a szavazásra. És úgy gondolom, hogy orientációs szavazásról van szó, fontos szavazásról van szó, Köszönöm a két bizottság együttműködését. Tudom, hogy az előadók nagyon nagy munkát végeztek, és fáradoztak azon, hogy megfelelő együttes megoldásokat találjanak. Most szeretném üdvözölni Evelyn Régnert, a Juri Bizottság alelnökét. Hogyha esetleg hozzá szeretne szólni, szerintem nem akarok hozzászólni, a lehető leggyorsabban szavazzunk. Mindenki éhes. Akkor szeretném megkérdezni, hogy Parvanova asszony szeretne-e felszólalni? Nem? Köszönöm. Én is szeretném megköszönni mindkét szakbizottság tagjainak, az előadóknak, árnyék előadóknak a gyümölcsöző együttműködést, főleg Antonio Lópeznek, társ előadómnak. És szerintem is minél hamarabb, gyorsabban haladjunk. A fő filozófiával egyetértünk, a bizottság javaslatának a filozófiával, tehát haladjunk tovább a szavazással. Esetleg más előadó Ebben az esetben akkor elkezdhetjük a szavazást. Hogyha túl gyors vagyok, akkor állítsanak le. A szavazólista egy kicsit trükkös, tehát van, ami ott van, van, ami nincs, van, ami elől van, van, ami hátul van. Lehet, hogy néha megállunk, hogy ellenőrizzük, hogy mindenki megfelelő irányba van-e. A 20 6 és a Libe 22-es módosítóról szavazunk. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett? Ellen? Tartózkodás? Elfogadtuk. A Libe 24-esre térünk át mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk akkor a 28-as oka fogyott. Ellenőrizzük a Libe 24-est. Tehát a Libe 24-est szerette volna ellenőrizni. Ellenőrizzük. Megnyitom a Libe 24-esről a szavazást. Na most ne nyitom meg. Egy hiányzik. Igen. Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a 28-os okafogyottá válik. 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor áttérhetünk a 31-es és a Libe 27-esre azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a Libe 28-as oka fogyott. A 33-asról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a 76-os és a Libe 29-ös oka fogyott. Akkor a 35-ösről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es módosító mellett, ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizzük a 77-est. Megnyitom a 77-es módosítóról a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 36-os módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk a nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor átérünk a 39-esre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a Libe 33-as is okafogyott, és áttérünk a Libe 34-esre mellette, ellene. E, tartózkodás elfogadtuk, tehát a 41-es okafogyott. Akkor a Libe 35-ösről szavazunk. Ez egy szóbeli. Tehát megkérném a képviselő. Nem akar hozzászólni, tehát a Libe 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett mellett tartózkodás elfogadtuk. Tehát ez azt jelenti, hogy a Libe 36-os fogyottá válik. És a 79-esről csak részben szavazunk, tehát mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett ellene tartózkodás. Szerintem a 80-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 80-as módosítóra. Zárom a szavazást. Elutasítva. 81-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as módosító mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a Libe 37-es oka fogyottá válik. Libe 38 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a Libe 39-est. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 45-ös módosítóról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 85-ös és a Libe 41-es okafogyottá válik. Libe 42-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 4, Libe 43-44 így okafogyott, akkor áttérünk a 47-es módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Libe 45-ös okafogyott, 48-as módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 46-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 50-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 47-es okafogyott, 51-es módosító. Csak az egyik részéről. Elnézést. Az egész, az egész 51-esről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 48 fogyott, 53-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 40-es fogyott, 54-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 49-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. az 55-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosító mellett elnézést. Hmm. Uh, my fault, we should have voted on MM bocsássanak meg, az 55-ösről kellett volna szavaznunk, úgyhogy akkor 56-os jön most, ez egy szóbeli módosítás. Úgyhogy kérdezném, hogy van ellenvetés az 56-os szóbeliével kapcsolatban? Igen, van, nem? Nincsen, bocsánat. Tehát nincs ellenvetés, akkor szavazunk a szóbeliről az 56-os mellett ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 87-es okafogyottá vált. Következik akkor a 86-os. Két részben első rész, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 50, mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy a Libe 50-est ellenőriznünk kell, a szavazást szeretném akkor megnyitni. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 88. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 52, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 53, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 54, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. pillanat. Libe 55 és 56 okafogyottá válik, egyes kompromisszum jön. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a kettes módosító jön, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. A Libe kettes mellette, mondja az elnök úr, elnézést kérek, ezekről, erről már szavaztunk, úgyhogy a 22-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as fogyottá vált, 3-as jön mellette, ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös és a Libe 3 megegyeznek, mellette ki van. Kérem, tegyék fel a kezüket, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik akkor a nyolcas módosító mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 5 okafogyottá vált, 9-es módosító jön mellette, ki van ellene. Bocsássanak meg, a 9-esnél meg kell kérdeznem, hogy szóbeli módosítás is van, van-e a szóbeli módosítással kapcsolatban ellenvetésük. Hogyha nincsen, akkor a 9-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, a 62-es, tehát a szavazás megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. Libe 6, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Libe 7 és 11-es módosító megegyezik, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Liben 8 okafogyottá válik, és azt hiszem, Libe 9-es és okafogyottá vált, akkor a Libe 10-es jön, ugye? a Libe 10-es és 13-as, és oka fogyottá vált a Libe 14 jön. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 13-as és a Libe 12 megegyeznek. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a 64-esnek pedig csak egy részéről szavazunk. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es és a Libe 19-es megegyeznek, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 11, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk a Libet 15 okafogyottá vált. 15-ösről most mellette ki van, ellene. Tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kellene, tehát a 15-öst ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom, elutasítottuk valóban. 16-os jön mellette ki van. Ellene tartózkodás elfogadtok. 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 17 okafogyottává 17-es jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 18 oka fogyottá válik, 4-es kompromisszum mellette ki van, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik akkor a 65-ösnek egy része, Nem, bocsánat, ez is okafogyottá vált. Úgyhogy akkor jöjjön a 19-es módosító, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 és 21 megegyeznek, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Van egy szóbeli módosítónk, van -e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincsen, akkor szavazunk róla. Vagy van? Bocsánat. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Szerintem a szóbeli módosítót ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott még, nem? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 69-esnél részenkénti szavazást kértek az első részről, szavazunk, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem ezt is ellenőrizzük, ez a 69 per 1-es. A szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jön a második rész. Igen. Nem halljuk a hozzászólást. Rendben, ez világos volt, mondja az elnök. valóban egyértelműen elutasították. Akkor a második részről is szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jön akkor a záró szavazás. A teljes szövegről szavazunk elektronikusan, a szavazás megnyitom. Nem, akkor most nem szavazunk, parancsoljon. Bocsánat, az szavazás előtt még van valami, ugyanis szeretnék valamit pontosítani a LIBE 15-össel kapcsolatban, illetve a 15-ös módosítással kapcsolatban ott mit, miről is szavaztunk? Nem tudom, hogy valaki értette? Szeretem volna, hogyha ezt pontosítják nekem we were voting on amendment 15. A 15-ös módosítóról szavaztunk, igen, a 15-ös módosítóról, és utána kérdezi a képviselő. Can I ask you, President, to, uh... Elnök úr, kérem, hogyha egyetértenek, akkor szerintem ismételjük meg a szavazást, ugyanis az emberek a Libe 15-ösre gondolva szavaztak erről. Szerintem egy kicsit zavaró volt ez a szavazás. Tehát ön azt mondja, hogy csak a 15-ösről szavazzunk? A Libet 11-est elutasították, de ez nem volt világos, mondja képviselő. Szerintem az emberek azt hitték, hogy a Libet 15-ről szavaznak. Jó rendben, hát akkor legyen. Tehát akkor a 15-ös módosítóról elektronikusan fogunk szavazni. 9-es lapon van, mindenki megtalálta? A 15-ös módosítóról beszélek, 9. oldalon van. Tudják akkor, hogy most miről szavazunk? Úgy tűnik, hogy igen. Tehát elektronikusan szavazunk a 15-ös módosítóról, 13-as preambulum bekezdés, a szavazás megnyitom. Még várunk. És akkor most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, mondja tréfásan az elnök. De igaza van, inkább kétszer ellenőrizzük, az a biztos. Tehát akkor jöjjön a zárószavazás a teljes szövegről. Még egyszer tehát a teljes szövegről szavazunk, elektronikusan a szavazást megnyitom. Tehát most megnyitom. Lezárom. Egyértelműen elfogadtuk, úgyhogy köszönöm a jelentéstevők munkáját, gratulálunk! Nagyon köszönöm mindenkinek, mondja az elnök úr, köszönöm szépen. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!